Köszönöm szépen. Folytatjuk a munkánkat, elkezdjük délutáni ülésünket. És pedig 15 óra 10 van. És Werner Zandignak adnám át rögtön a szót, és pedig a 15-ös ponthoz. szeretném megkérni, hogy tartsa magát az öt perces felszólalási időhöz. Okay. Sehr geehrter Herr Vorsitzende! Tisztelt elnök úr! Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a petíciós bizottság előtt beszélhetek. Az ügyem kikényszerítette ezt a lehetőséget, és ezért is ki szeretném használni ezt a mai lehetőséget, hogy személyesen számoljak be az ügyemről. aggájaink vannak a Faudéi Moldova, cseh köztársaság beli projekttel kapcsolatban. A nevem Werner Sandig, és polgármestere vagyok a Rechenberg Windmühle városnak, és szeretném bemutatni városunk ügyét önöknek röviden. Száz ország keleti határa mellett helyezkedik el a városunk, és közvetlenül a cseh köztársaság gót határoló határ mellett, és a városunknak a területe 600 és 800 méterrel található a tengerszint felett a 100 erc hegységben. Több városrészünk is van, jelen pillanatban 2100 lakos lakik a városunk területén, és a Faudi Moldova Szélmalom Park véleményünk szerint a következő érvek ellen szól. Az egyik a természetvédelem. Ennek a tervnek a megvalósítása oda vezet, hogy az egyes mellékletben védendő fajoknak a kihalását és az élet területét veszélyezteti, ugyanis ez a terület, a projekt területe az SPA Európai Természetvédelem Natura 2000-ben szereplő előírások ellen szól. Ez a terület egyébként a természetvédelme miatt alakult, és a kihalás által veszélyeztetett, nagyon szigorúan védett fajok védelmére került kialakításra a, ez a projekt elképzelés, ez a természetvédelmi érvek ellen szól, és az SPA utasításainak sem felel meg. A természetvédelmi terület egyébként Németországban további természetvédelmi területekhez csatlakozik, több mint tízezer hektáról van szó a régiónkban. És a tervezett építkezések révén az a berendezések üzemeltetése és karbantartása miatt a moldavai területen a védett állatvilág és növényvilág nagyon nagy mértékben károsulna az Erc hegység területén, régiónkban. A táj védelme, a szélmalom park létrehozása a által arra számíthatunk, hogy a tájunk imidzsének és értékének a mértéke csökkenne, és a mi közép hegységünket egyébként mindenféle völgyek és hegy csúcsok szegélyezik, és ennek a szépségét, ez egyébként 900 méter magasak, és ezek pedig 800 méter magasságban vannak tervezve ezek a szélmalmok. És 120-130 méterrel gyakorlatilag majdnem megközelíteni a hegyeink, hegycsúcsaink magasságát. A következő érvünk az a turizmus, ugyanis a mi területünket struktúra szempontjából gyengén eh, ellátott területnek tekinthetünk, és ezért mi turizmusból élünk. Ez egy döntő iparág nálunk, a lakosság nagy mértékben ebből él, és a teljes uh, hegységi tájat ez uralja a turizmus. És uh, több mint száz éve már hagyományaink vannak, főként a holcaki régióban. Uh, nagyon sok olyan turisztikai ajánlat van, ami határon túlnyúlóan zajlik, és egyébként német és cseh turisták is látogatják a régiónkat. Egyébként ez a tervezett szélmalompark szignifikánsan negatívan befolyásolná ezt a tájat, és ez azt jelenti, hogy hatalmas mértékben csökkenne ennek a turisztikai vonzereje, és ezáltal a legfontosabb helyszíni előnyünket veszítenénk el. Nagyon régi évek óta igyekszünk a regionális struktúránkat fenntartani, és ez veszélyeztetésre kerülne. És mi a régióban szeretnénk példaértékű városnak számítani. Van egy további szempont, amit figyelme kell venni, van egy precedens értékű eset, a Faudéi Moldova szélmalom park vonatkozásában, ugyanis, hogyha ezt a legelső Szilmalom park projektet engedélyeznék, akkor ez jóval leegyszerűsíteni a további szélmalomparkok engedélyeztetési folyamatát a régióban, és ez gyakorlatilag a teljes Erc hegységben egy nagyon nagy mértékű régió számára már már veszélyeztető mértékű fejlődést vonna maga után, és azt gondoljuk, hogy tehát a teljes erchegység re kihat ez a projekt. Azt gondoljuk, hogy ugyan még ez a szilmalompar csak a tervezési folyamatban áll, de eddig ilyekben nem sikerült jó együttműködést elérni. A, és elnézést, de meg kell, hogy állítsam. Folytathatom? Be kell fejeznie. Engem az ELC hegység polgárai megkértek, hogy ez ellen a Szélmalom Park ellen, illetve más hasonló projektek ellen tiltakozzon. És mi nagyon bízunk az európai jog érvényesítésében, és kérem, segítsenek abban, hogy az európai természetvédelmi területek megmaradhassanak a jövő számára. Köszönöm, hogy meghallgattak. Grazie lei, do parola. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselőjének, Kochman úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony a határokon átnyúló környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése zajlik. A cseh környezetvédelmi minisztérium 2008-ban kezdte el a hatástanulmány elkészítését. A projektet összekapcsolták mind a két szélerőmű parkkal. Online megtalálhatók az adatok a cseh környezetvédelmi információs hatóság részén. A német hatóságokat eh, július 21-én eh, eh, értesítették. És ennek az eredménye 2011, tegnap, november 8-án került fel. Tehát a cseh hatóság is igazolja, hogy eh, a tanulmányokat folytatni kell a környezetre gyakorolt hatások miatt. A cseh minisztérium Németországból számos megkeresést kapott. A közép eh, százországi helyi helyhatóságoktól, és eh, ezen kívül nagyon sok leveget levelet, tehát például több száz, illetve több ezer aláírt levelet, hogy káros lesz a projekt. A németeket az összes lehetséges környezeti hatásról értesítették. És ezeket az anyagokat nem sokára németre is lefordítják. Tehát a Natura 2000 területekre is hatás gyakorol a szélpark, és a környezetvédelmi hatástanulmányban is megjelennek ezek az anyagok. A részletes hatás tanulmány nem sokára német nyelvre és lefordításra kerül, egy vagy két éven belül hozzáférhető lesz. És a német fél pedig megkapja kommentálás céljából. A német fél megjegyzéseit is hozzáfűzik a szakértői véleményhöz, és a szakértői véleményt pedig megküldik a német félnek a nyilvános konzultáció céljából. A nyilvános eh, konzultáció pedig eh, ismét hozzáférhető lesz a német rész számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jár kolléga. Ja, vielen, eh, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. És nagyon köszönöm hogy a kérvényezők is jelen vannak, és hogy ez a határon átnyúló környezetvédelem ez így megvalósul, hiszen kelet Németországnak ebben a régiójában egy határon átnyúló, nagyszerű, csodálatos természeti táj létezik, és egyébként ez egy egybefüggő terület volt korábban, és ezért azt mondhatjuk, hogy az Úristen segített, hogy de a, a korábban a történelem által megnyílt sebekre, és hogy ez egy nagyszerű dolog. És a bizottság megállapította tehát, hogy, hogy a környezeti hatástanulmány nyal mi a helyzet. Minden esetre még gyakorlatilag a tervezési folyamat elején vagyunk, és én nagyszerűnek tartom, hogy a kérvényezők jelen vannak. Egyébként nagyon sok kommunikációs probléma zajlott Németország és a Cseh Köztársaság között ebben az ügyben, és hát olyan dolgok zajlottak, amik hát nem túlzottan segítenek, hogy a bizalom növekedjen. Van két kérdésem a bizottság felé. Az egyik, hogy ugyanebben a természetvédelmi területben, tehát ott a szomszédságban két szélmalmot is alakítanak ki, ahol tervezési jogi kérdések és építésügyi jogi kérdések is relevánsak. Tehát az a kérdésem, hogy ez itt az nem kell -e éppen ezért valamiféle utólagos tervezési módosításokat végrehajtani, hiszen a Natura 2000 területén az a véleményem, hogy túlzottan könnyelműen kiadásra került ez az engedély, hogy hogyan lehetne itt utólag ebbe valamilyen módosítást, illetve beavatkozást végezni. A másik pedig, hogy egy fotovoltaik berendezést is uh, szerettek volna ezen a területen létesíteni, amiről egyébként semmilyen információval nem rendelkezünk, hogy környezetvédelmi hatástanulmány készült-e ennek a hatásairól. Tehát, hogyha azt mondjuk nyilván, hogy még nagyon az elején tartunk a tervezési folyamatnak, akkor a kérdés az az, hogy ezek, és már most látható, hogy ez a, a természetre nem éppen pozitív kihatása lesz, ezek hát nem túlzottan bizalom növelő tényezők. És itt a régióban végül is a helyzet az az, hogy tehát, hogyha megépítésre kerülnek ezek a szélmalmok, akkor már eléggé nehéz lesz őket akkor már nehéz lesz őket onnan eltüntetni, és ez egy olyan régió, ami a Natura 2000 e, alá tartozik, és hát nem hagyhatjuk, hogy így leértékelődjön. Én azt hiszem, hogy itt egy hatalmas nagy kommunikációs hiányosság e, keletkezett így emiatt, és ez nem túlzottan bizalom serkentő a régióban. Can I too express my sympathy with the petitioner, um, not least? Én nagyon szimpatizálok a kérvényezővel, mégpedig azért is, mert én is uh, Nagy-Britanniában számos uh, protestáv... Tehát itt ez a szélpark projekt a helyi önkormányzatoknak árt, tehát gondoljunk bele, hogy milyen rondák, és a rurális, a vidéki környezetre is nagyon káros hatással lehet. Tudom, hogy a saját országomban nem engedik meg a petíció benyújtóknak, hogy itt a szélparkok hatékonyságát is megemlítsék. Amit mondani akarok az az, hogy hatástanulmányt készítünk. És hogyha egy hatástanulmány elkészül, akkor a vége az, hogy kapunk egy szubjektív ítéletet és a hatóság ezt megvizsgálja, utána pedig ítéletet alkot, hogy jó a dolog, vagy nem jó. És a brit tapasztalatok azt mutatják, hogy a helyi lakosok érdekeit nem veszik figyelembe. Nem veszik figyelembe a klímaváltozást, és nagyon kritikus dolgokról van szó, hiszen ha bármivel leküzdhetjük a klímaváltozás, akkor teljesen mindegy, hogy mit ártunk az embereknek, mit ártunk a tájnak, akkor utcu neki. Tehát itt ezek a döntések ebben az esetben valószínűleg nem így lesznek, hiszen a szélfarmok nagyon drága áramot termelnek, nagyon alacsony a hatásfoguk, és tönkre teszik egész Európában a tájat, hogyha így folytatjuk. Auken asszony? Igazából ilyen barátokkal nincs szükségünk ellenségekre. De azt mondanám, hogy hogyha csak a szélturbinák, a szélerőművek ellen vagyunk, az sem megfelelő. Tehát itt a petíció benyújtója ellenzi a szélkerekeket elképzelhető, hogy a vizuális hatás káros, sőt, drámai, de ezek elmozdíthatók, ezek a dolgok. Nagyon kevés ipari létesítményt lehet olyan könnyen elmozdítani, mint egy szélkereket. Tehát általában a biodiverzitást a szélerőművek nem érintik, és ezt is figyelembe kell venni. Dániában is vannak olyan projektjeink, hogy védeni kell a környezetet. Az állam számára nagyon gazdaságos, és mezőgazdasági területet nem alkalmazunk szélerőművek céljára. De látjuk, hogy nehéz eldönteni, hogy csak a szélerőműveket ellenezzük, vagy más meggondolásaink is vannak. Tehát, hogyha komoly problémát képviselnek, akkor azt meg kell vizsgálni. Én azt eh, javasolnám, hogy eh, tartsuk nyitva a petíciót, hogy kiderüljön, hogy mivel is foglalkozunk valójában. Hiszen a petícióban nem igazán látom, hogy eh, komoly kárról van szó, komoly környezeti tájképi rongálásról van szó, vagy nem és így lehetne az autópályák ellen is érvelni, mert azok is elrondítják a szép tájat. Szeretném bátorítani, hogy gondolja végig, hogy miről szól a petíció, és akkor támogathatom, de így ebben a formában nem. Hosszináró úr, köszönöm elnök asszony, néhány megjegyzésem lenne és én a petíció benyújtójának az álláspontját képviselem. Miért? Hogyan lehetséges egy Európai Uniós tagállamban, hogy építkezésekbe kezdjenek, hogy projekteket fejlesztenek, és csak később, vagy ma készítenek környezetvédelmi hatástanulmányt, amely még a mai napig nincs lezárva nem kommunikálták a másik oldallal. Ez egy nagyon zavaró dolog. Miért fogadja el az Európai Bizottság azt, hogy egy tagállam így viselkedjen? A tagokat be kell, a, tagállamoknak be kell tartani az előírásokat. És egy ilyen projekt előfeltétele a környezetvédelmi hatástanulmány. És csak is ennek elkészülte és elfogadása után lehet elkezdeni az építkezést. Saját országomban is hasonló a helyzet, ahol a helyi és regionális szinten hagyják jóva a projekteket, és így egy másik eh, cseh társaság is kérdéses módon folytathatja a projektjét. A bizottság kötelessége az, hogy figyelje meg, hogy az európai jogszabályokat hogyan alkalmazzák. Második pont. Mire jó ez a titkolózás? Miért nincs átláthatóság? A határ mentén van ez a projekt. És hatással van a határ másik oldala, oldalára. És az Európai Unióban nincs meg az átláthatóság megfelelő szintje akkor hogyan csodálkozhatunk, hogy Oroszországhoz fűződő kapcsolatainkban vagy a többiben hiányzik az átláthatóság. De most legyünk komolyak. Hogyha hiányzik az átláthatóság a saját EU-nkon belül, akkor miért legyen ez meg jobban? A többi esetben utópiáról van szó. Utolsó megjegyzésem. Az Európai Bizottság miért nem javasol alapvető szabályokat, amelyek hatályosak az ilyen projektek esetében. Hiszen itt nem arról van szó, hogy ellenezzük a szél erőműveket, tehát nem arról van szó, hogy mindenáron ellenük vagyunk, de meg kell vizsgálni, hogy ellent mondanak-e a szabályoknak, a Natura 2000-nek, a biodiverzitásról szóló jogszabályoknak. Az Európai Bizottság kötelessége az, hogy a tagállamokat értesítse, hogy jól alkalmazzák a meglévő jogszabályokat. Hiszen nagyon egyszerű panaszkodni, hogyha gyengék az előírások. Viszont ha világosak az előírások, és világos az, hogy a tagállamok nem akarják alkalmazni a létező szabályokat, akkor miért nem cselekednek? Köszönöm. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság képviselője szeretne válaszolni. Konkrét kérdést kapott, tehát akkor most eh, szeretném majd átadni, és akkor utána a benyújtónak is a szót. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni úgy vélem, hogy még nem kezdődött el az építkezés, hiszen még nincsen építési engedély. Tehát zajlik a hatástanulmány elkészítése, és ahogy a hatástanulmány elkészült, jönnek a projekt következő lépései, de nem előtte. Az alapján, amit eddig megtudtunk a különféle felektől, úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi építési szándékok megfelelnek az európai előírásnak, és természetesen figyelemben kísérjük a folyamatokat. A habitat irányelv és a többi érintett jogszabály és a projekt közötti összefüggéseket is megvizsgáljuk és lezárjuk. Köszönöm. Köszönöm. Most átadom a szót a kérelmezőnek. Igen, jó, akkor elmondom, hogy miről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy általában elutasítjuk a szélerőműveket. Itt a helyszínről van szó. Ezt a területet pedig eh, nagyon eh, erősen védett állatok fajoknak utalták ki. Tehát például ide tartozik a nyírfajd. A nyírfajd nagyon jól érzi magát eh, ezen a tájon, nem lehet Dániával összehasonlítani, teljesen rossz lenne a hasonlítás, hiszen Dániában, vagy mondjuk Skandináviában más a helyzet. Hiszen egyszerűen sokkal eh, nagyobb területen élhetnek a populációk. Tehát amennyiben eh, a nyírfajd elvándorol, akkor a dürgési helyei megszűnnek, és ez az állat nem fog többet létezni a térségünkben. És ezt már meg is figyeltük, hogy ahol építkezések voltak, ipari létesítmények keletkeztek, ott visszavonult a nyírfajd. És az a hely, ahol ipari létesítmények voltak, ott, ott a fajok elhagyták a területet. Tehát itt nem arról van szó, hogy meg akarjuk akadályozni a szélerőműveket. Én is néha javítok ilyen szélerőműveket, de itt arról van szó, hogy az EU-s törvények ellen vételek. Még egy dolgot. Mert itt a VTE Moldava esetében zajlik a hatástanulmány elkészítése viszont vannak olyan projektek, ahol nem is folytatnak. Tehát ide tartozik ez a napelemes dolog, ott is Natura 2000-es terület van, nem vizsgálják meg a hatásokat, és még nincs is cse részről építési engedély. Figyelnünk kell arra, hogy mi történik. Köszönöm szépen. Akkor ezt a petíciót nyitva hagyjuk, és megvárjuk a választ a bizottság részéről is, és megvárjuk, hogy hogyan reagálnak majd a helyi szervek, a cseh hatóságok. Azonban amennyi itt a meghívó nem nyilatkozott, akkor írásban kérjük majd a meghívó álláspontját és a hatóságok álláspontját. A kérelmező olyan témáról beszélt, amely már nagyon régóta foglalkoztat minket. Itt az irányelv átültetéséről van szó, az irányelvről már elég sok vita zajlott, és az irányelv tekintetében elég gyakran voltak már ilyen problémák. Így szeretném lezárni ezt a petíciót, és utána visszatérünk a 14-es petícióra. Remélem, hogy készek a petíció benyújtói, és akkor megkérném eh, itt a petíció benyújtóját, hogy vegye át a szót. 5 percet kap. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías y miembros de la comisión. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, örülök, hogy itt lehetek a petíciós bizottságban. És pedig eh, az történt, hogy eh, Castilla-La Mancha régióban elmaradt a környezetvédelmi hatástanulmány. A hely lesz az, helyzet az, hogy az európai emberi jogi kartát és az emberi jogok is megsértik. Tehát itt arról van szó, hogy az Ecologistas en Fundación Guadalajara mm, benyújtott egy petíciót a városfejlesztési projekt jóváhagyával kapcsolatban. Kicsit lassabban, kicsit lassabban beszéljen az úr. Tehát a projektet európai pénzekkel finanszírozzák, és infrastruktúra fejlesztésről van szó és pedig városfejlesztési tekintetben. Itt 21 kilométerrel meghosszabbítják az utat, 4 kilométerre teljesen új. Ma még nem készült el a környezetvédelmi hatástanulmány, pedig ez minden ilyen építkezéshez szükséges lenne. Ezen kívül 123 ezer eurós költsége lenne a természet helyreállításának. Két éve már lezárták az útépítést. Most szeretnénk felsorolni, hogy milyen szabálytalanságokat követett el az autonóm régió. A kiépítendő úttal párhuzamosan szervíz utakat is építenek, és pedig ismét hatástanulmány nélkül. Hölgyeim és uraim, hogyan lehetséges az, hogy európai pénzekkel finanszíroznak ilyen projekteket a környezet figyelembevétele nélkül? Ezek a projektek fragmentáltak, és nem hajtanak végre környezetvédelmi hatástanulmányokat, KHT-ket. NGO-k nem kapnak információt, és hogy lehet ez? A negyedik pont, a projekt költségvetési előírásait nem tartják be, főleg ami a környezeti károk helyrehozását jelenti. Tehát említettük a 123 ezer eurót. Hogyan lehetséges az, hogy az Európai Bizottság nem felügyel olyan munkákat, amelyeket európai pénzekkel finanszíroznak? A második eset, a eset, ez egy nagyon termelékeny terület Guadalajara környékén. 1999-ben befektetés történt európai pénzekkel, és pedig öntöző készülékeket készítettek. Ezeket ismét lebontották, hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen projektre európai pénzek jussanak. Ezeket az öntöző létesítményeket nem vették soha igénybe, és most pedig lebontják azokat. 2009-ben kezdték ezeket a lebontási munkálatokat, és nagyon rossz következményekkel jártak. A hidrológiai rendszer károkat szenvedett, kiszáradt egy patak, és a talajvíz is szennyeződött. Több ezer fát vágtak ki. Több tucat állat természetes élőhelye jelentősen megváltozott. A talajra is kihatással volt a projekt, hiszen termőföldről van szó, és pedig nagy produktív, nagy termelékenységgel rendelkező földről van szó. Több embert áttelepítettek, beavatkoztak magánéletükbe. Ezen kívül a kulturális örökségbe is <coughs> beavatkoztak a vízi gót időkből származó régészeti leleteket is egyszerűen megsemmisítettek. Tehát az európai jogba ütköznek ezek az intézkedések. 2005-ben már tájékoztattuk az önök bizottságát, mert eh, megváltoztatták a hatályos jogot. A környezetvédelmi hatástanulmányt a projektért felelősek készítik, elképzelhetjük, hogy mennyire pártatlan ez a szakvélemény. Ebben az esetben négy különféle környezeti szempontra utaltak. Azonban ezeket nem vette figyelembe a projekt gazda. És a mi véleményünket nem hallgatják meg. Különféle alapjogok sérülnek, Például a magán és családi élet védelme, a 7-es, ezen kívül a 8-as cikk, illetve a 17-es, amelyben az áll, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy használja tulajdonát. Végezetül pedig a petíciós bizottságtól a következőt kérjük. Vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy eh, el tudnak-e látogatni a helyszínre, hogy megvizsgálják állításaink helyességét. Szólítsák fel a Castilla-La Mancha regionális szerveket, hogy állítsák le az építkezést, amíg nem készültek el a környezetvédelmi hatástanulmányok. Ezen kívül vezessenek be eljárást, melynek segítségével felülvizsgálják az 1999-2009 közötti munkálatokat, amelyek az öntözőrendszerrel függtek össze. Ezen kívül vizsgálják meg az útépítési projektre elköltött európai pénzeket. Ez a CN1003-as út. Ezen kívül a regionális kormányzatot szólítsák fel, hogy eh, a 2007 per 4-es jogszabályt úgy változtassák meg, hogy ismét összhangba kerüljön az Európai Unió alapjogainak kartájával. Nagyon szépen köszönöm. Ramos Florido urat, most megkérem a bizottság képviselőjét, hogy vegye át a szót. El objeto de la presente petición 179. Köszönöm szépen. Ezzel a petícióval kapcsolatban a városfejlesztési tervről van szó, amely La Señor, a Signon Guadalajara térségében, illetve tehát Castilla La Mancha térségében. És a kérvényező elmondta, hogy a városfejlesztési tervet eh, Guadalajara városa elfogadta, anélkül, hogy méltányos környezetvédelmi hatástanulmányt folytattak volna le. A kérvényező egyébként azt is hangsúlyozza, hogy az új ipar, ipar terület által földrajzi egy olyan földrajzi területet alakítanak át ipari és városi területé, ami nagyon jelentős természeti értékekkel rendelkezik. A kérvényező azt is hozzáfűzi, hogy itt régészeti értékű maradványok találhatóak, amelyeket szintén nem vettek figyelembe. És a kérvényező továbbá elmondta, hogy a városi szakatóságok annak ellenére, hogy panaszokat nyújtottak be, engedélyezték ezt a projektet, és a megfelelő helyek megvizsgálták az európai környezetvédelmi jog tükrében ezt az esetet. Először is a a környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelv tükrében a, annak megfelelő módosításával, és ebben szerepel az, hogy ez a, egy ilyen városfejlesztési projekt két irányelv, e, mégpedig a 10A és a 10B pont e, alá eshet, hogyha ipari területről van szó, illetve hogyha városfejlesztési területről van szó. A, az a melléklete a környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelv melléklete alapján, mielőtt kiadásra kerül a környezetvédelmi engedély, ez ilyen vizsgálatnak kell alávetni a projektet, és ami szintén fontos, hogy küszöbértékek léteznek az ilyen projektek esetében ezek nemzeti végrehajtási utasításokban kerülnek rögzítésre. Ami szintén megvizsgálásra került, az a környezetvédelmi, a habitat irányelv alá eső szempont, és meg kiderült, hogy a Natura 2000 alá nem tartozik ez a terület, amiről itt szó van, tehát emiatt ezt az irányelvet nem lehet alkalmazni. A petíció alapján próbáltunk még további adatokat begyűjteni, és a bizottságnak a különböző szolgálati helyei egy dossziét nyitottak, aminek az alapján kérték a spanyol hatóságok állásfoglalását. A spanyol szakhatóságok állásfoglalásai időközben beérkeztek, mégpedig Castilla de la Mancha térségtől és Guadalajara várostól. Az eredménye az, hogy a spanyol szakhatóságok, főleg az autonóm térség elmondja, hogy itt két különböző városfejlesztési projektről van szó, amelyek 2006. szeptemberébe kerültek benyújtásra, La Señor, eh, majd ennek a projektnek a kibővítése, és mindkét projekt eh, környezetvédelmi hatástanulmánynak nyon keresztül megvizsgálásra került az autonóm törvényeknek való megfelelőség szempontjából, és az autonóm rendeletek végrehajtási rendeletei tükrében is megvizsgálták. Ez a vizsgálati eljárás úgy került lezárásra, hogy a 2007. április 27-i határozat került kiadásra, és így Castilla-La Mancha környezetvédelmi hatásomány adott ki erre nézve. A környezetvédelmi nyilatkozat kiadásra került, ami egyébként pozitív kicsengésű volt, bizonyos fenntartásokkal azonban. Néhány ilyen fenntartás, például a tizedik fenntartás az arra vonatkozik, hogy a kulturális örökséget védeni kell, mielőtt egy ilyen projektet ugyanis engedélyeznek, illetve végrehajtanak, azelőtt a kulturális örökség igazgatóság hozzájárulását is be kell kérni, annak érdekében, hogy megfelelő módon védelemre kerüljön a kulturális örökség. A környezetvédelmi nyilatkozat egyébként 2007 májusában nyilvánosságra hozatalra került, és ezzel gyakorlatilag a környezetvédelmi eljárás le is zárult. A spanyol hatóságok egyébként azt is kihangsúlyozták, hogy hogy azok a feltételek, amelyek a környezetvédelmi vizsgálattal együtt jártak, ellenőrzésre is kerülnek, ez egyébként a kulturális örökséggel kapcsolatos előírásokra is vonatkozik, és hogy a projektek jelen pillanatban már zajlanak. Végül a szakhatóságok még azt is hozzáfűzték, hogy több panasz is érkezett ezekkel a projektekkel kapcsolatban, és jelen pillanatban öt közigazgatási figyelmeztetés is függőben van, ezekben még döntéshozatal nem történt. Tehát így tudom összefoglalni a spanyol választ. A bizottság különböző helyei a kérvény előzetes vizsgálatát végrehajtották. Először is szerettük volna meghallgatni, hogy a kérvényező mit fog szóban még előadni, és arra a következtetésre jutottunk, hogy, a, hogy az uniós környezetvédelmi jog ellen nem vétenek ezek a projektek, mivel hogy a, Natura 2000 alá nem esik ez a terület, és mivel hogy megtörténtek az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi tanulmányok, és éppen ezért nem lehetséges olyan elemet találni, ami Európai Uniós környezetvédelmi jog ellen hatna, illetve ezeknek a megszegését jelenteni. Ezek a projektek jelen pillanatban már spanyol bíróságok előtt vannak peresítve, és valószínűleg, tehát pontosan a környezet elleni dolgok miatt, és most meg kell várni, hogy milyen ítélet születik. Én azt gondolom, hogy a bíróság fog ebben majd nyilatkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Martin, ez úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, amit a bizottság elmondott, az azt hiszem, hogy tisztáz ezt a kérdést, mégpedig a polgártársaimat persze továbbra is respektálom. Egyébként ez egy olyan dolog, ami saját régiómat érinti, de ebben az esetben ismét az a helyzet, hogy ezt a bizottságot gyakorlatilag visszaélnek a, ennek a bizottságnak a, az idejével, mert azt gondolom, hogy jó hiszeműen gondolom történik ez, de ez vezet ahhoz, hogy a petíciós bizottság na kell lépéseket hoznia, olyan petíciókat kell ö, vizsgálni, amelyek nem is esnek az ő illetékességi körébe. És itt tulajdonképpen csak is arról van szó, hogy egy panasz a közösségi jog keretébe esik-e, vagy nem. Nem arról van itt szó soha, hogy nekünk ez tetszik-e, vagy nem, hanem itt bizonyos értékek elleni vétséget kívánjuk vizsgálni. Tehát igazából nekünk az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk azt annak a tükrében, amit elmondott az Európai Bizottság, hogy van-e olyan pont, ami a közösségi jog ellen, elleni megsértést jelent. És azt hiszem, hogy a bizottság által elmondottak nagyon részletesek voltak, nem is korlátozta a bizottság képviselője arra, hogy csak egy bizonyos jogi aktust megvizsgáljon, hanem az összes jogi aktust megvizsgálta ezzel kapcsolatban, és megállapította, hogy nem vétettek közösségi jog ellen, ez nem azt jelenti, hogy, jó, hogy nemzeti törvények ellen nem vétettek. Azt sem jelenti, hogy, hogy, ön, hogy városi vagy autonóm jogszabályok ellen nem vétettek. Ez sem jelenti ezt, de ez elhangzott, hogy ebben a dologban már a megfelelő bíróságok, az illetékes helyek. A mi petíciós bizottságunk kizárólag azt vizsgálja, hogy közösségi jogszabály megsértésre került-e. Jelen pillanatban ez nem megállapítható, tehát ezt az esetet lezárhatjuk. Ez persze nem azt jelenti, hogy minnyáján elégedettek lehetünk ennek a drognak a kimenetelével, vagy hogy nekünk ítéletek révén nem adódhatnak módosítások a tényállásban. Csupán annyit jelent, hogy a mi petíciós bizottságunk nem tud tovább foglalkozni ilyen jellegű ügyekkel. Én azt hiszem, hogy túlzottan sok időt alkalmazunk, fordítunk arra, hogy most nem azt mondom, hogy ez a kérelmezőnek a hibája, hiszen itt gyakran az a helyzet, hogy mi az európai parlamenti képviselők politikai érdekekből kifolyólag hajlunk afelé, hogy valamelyik szervezetet ide behozzuk egy petíció benyújtása formájában, támogassuk ebben. És én azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy tehát én azt gondolom, hogyha egy dologgal foglalkoznak, előbb-utóbb bekerül a sajtóba, és akkor utána előfordul egy ilyen eset, mint most ez. Itt már utána nem az van a sajtóban, hogy ez ugye a petíciós bizottság elé került, hanem, hanem az Európai Parlament, vagy sőt, az Európai Unió a végén a sajtóban foglalkozik ezekkel a dolgokkal. És ez nem a mi feladatunk, hiszen mi nem foglalkozunk ilyen jellegű szerződések megítélésével. Én érdeklődéssel hallgattam azt, amit a kérvényezők elmondtak, és elolvastam a megfelelő dokumentumot, dokumentumokat, és érdekes volt az is, amit a bizottság elmondott, nagyon objektív volt az, amit elmondott, és az ön szavaiból nem tudtam kivenni azt, hogy az közösségi jog sérült volna. A többi jogszabály megsértését nyilván nem tudom megállapítani az elhangzottakból, de ez nem is a mi feladatunk. Azt gondolom, hogy nekünk arról kell gondoskodnunk, hogy a mi bizottságunk az saját feladatát, amire alapították, teljesítse, és hogyha ez sikerült, akkor az egy jó dolog, és hogyha viszont nem sérült közösségi jog, akkor a kérvényezőnek máshova kell fordulni a bírósághoz, vagy más helyekhez, ahol egyébként hallottuk, hogy folynak is ezek az ügyek, és hiszen beperelték ezeket a feleket, és lehetséges, hogy az ítélet valamilyen irányban majd meghozatalra kerül. Minden esetre mi megtettük a feladatunkat, és ezért is azt gondolom, hogy ezt a kérvényt ezzel kipipálhatjuk, amit az Európai Bizottság elmondott annak alapján. Köszönöm szépen, és Martinez kolléga nagyon jól kiismeri magát ezekben a dolgokban. Azzal is, hogy milyen feladatai vannak a bizottságunknak, tehát ez ellen nem is lehet semmit mondani, de hát ez persze világos, hogy a kérvényezők néha nem látják azt annyira világosan, hogy ennek a bizottságnak az illetékességei meddig terjednek. Tehát azt gondolom, hogy nem szabad ilyen szigorúnak lennünk a kérvényezőkkel. És ahogy már elhangzott, Martinez úr részéről is, hogy helyes dolog az, hogyha a polgárok behozzák ide az ügyeiket, hiszen ők nem pontosan ismerik a mi bizottságunknak a feladatait. Az Európai Bizottság által elmondottakról hadd mondjam el azt, hogy ez ugyanaz, mint ami a, tehát a bizottság következtetéseiben a következő szerepel, hogy megkérték a spanyol hatóságokat, hogy adjanak információt, eh, számoljanak be a környezeti hatástanulmány készítésének a folyamatáról, és megkérdezték ezeket a spanyol hatóságokat arról is, hogy az i eh, az irányelvet, az, a környezetvédelmi irányelvet milyen módon alkalmazták, és erre kaptunk választ. Nem tudom, hogy eh, mennyi ideig tartott, hogy ezt megkaptuk, mert ebben a dokumentumban ez az információ még nem szerepelt. Az Európai Bizottság azonban elmondta, tájékoztatásában ezeket a pontokat, de talán egészen hasznos lehetne, hogyha az Európai Bizottságtól megkaphatnánk ezeket az elmondott információkat, mert én azt hiszem, hogy ez úgy tűnt, mint hogyha ez valamiféle idéglenes információ lenne, amit írásban kaptunk, volna, és hogy az, amit pedig a bizottság csak néhány nappal később szóban elmondott, az különbözik attól, mint amit szerepel a dokumentumainkban. Tehát nem tudom, hogy mennyi időt vett ez igénybe, de lehetséges, hogy itt időben valamilyen átfedés volt. És ahogy más esetekben is, nekünk meg kell várnunk, amíg világosá válik, hogy a bírósági eljárásoknak mi lesz az eredménye. Talán nyitva kell hagynunk ezt a kérvényt, talán éppen ezért, hogy a petens, a kérvényező még akár, amikor majd a bírósági eljárásnak az eredménye világosá vált, még visszafordulhasson hozzánk. Tehát standby állapotban kellene hagynunk ezt a petíciót, amíg ez az eljárás a spanyol bíróságok előtt le nem záról Alkanasszony a szó. Well. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ha Spanyolországból érkeznek ehhez a bizottsághoz, és azt mondják, hogy ilyen sok a probléma, és hogy sérül a közösségi jog ennek során, akkor én ezt emlékszem a saját jelentésemből, tehát mi kritizáltuk a jogszabályokat, mert hogy nem felelnek meg az európai értékeknek, és azt hiszem, ezt nem szabad elfelejteni. Most nem tudom, hogy igaz-e ez, vagy nem, de ha igen, akkor szóval az emberek nem tudják, hogy mi történik, és egyszerre csak még többet kell fizetni, mint eddig. Az érték növekedett, de nem, nincsenek meg a megfelelő információk. Nem tudom, hogy mi a helyzet, de hogyha hasonlóságok fedezhetők fel, és ehhez ragaszkodni kell mindenek előtt, nem csak szóval itt elsősorban. Azt mondták, hogy ezt feldarabolták ezt a területet annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az uniós jogszabályoknak, szóval hogy ez egyfajta szalámi technika volt. Nem tudom, hogy ez igaz-e. A bizottságnak kell választ adnia. Néha el lehet kerülni valamilyen módon a kötelezettségek teljesítését úgy, hogy részekre bontunk valamit, én azt szeretném tudni, hogy ez itt megtörtént-e, és ha igen, akkor az uniós forrásokat modernizációra használták. Az öntözési rendszer modernizálására egy olyan területen, ahol néhány évvel ezelőtt láttuk, hogy milyen problémák voltak, és akkor hirtelen egy olyan urbánus területté vált, ami, ami nagyon jó. Na most hogy ugye használták a pénzt, és csak a saját öntözési rendszerüket tartották szem előtt. Nos, én azt gondolom, hogy fontos, hogy mire költik az adófizetők pénzét, és meg kell nézni, hogy mi történt itt, hogy mire használták pontosan az uniós forrásokat nemrégiben. Egy olyan projekt esetében, ami esetleg teljesen más irányba mutatott. Szóval több kérdésünk van, és amit hallottunk, és más választ kaptunk a bizottságtól, úgyhogy nyitva kell ezt hagyni, és szükség lenne további információra mindkét fél részéről, a kérvényező és a bizottság részéről egyaránt. Köszönöm. Ringrazio. Non credo che ci siano domande specifiche rivolte alla Commissione. Köszönöm szépen. Nincs további konkrét kérdés a bizottsághoz. Ha így van, akkor ugye az általános kívánság az volt, hogy még pontosabb információra van szükség, úgyhogy még a, pete, a kérvényezők talán néhány zárószót kívánok szólni, tessék parancsolni. Köszönöm, elnök asszony. Először is valamit szeretnék tisztázni. Spanyolországban bírósági eljárások vannak folyamatban, mert Castilla-La Mancha régió a közösségi irányelvet nem jól valósította meg, és ezt szeretnénk, ennek véget kellene egyszer és mindenkorra vetni. Ezt szeretnénk elérni. De itt most nem a helyi és a regionális előírásokról beszélek, a levegőtisztaságról, vagy a talajhasznosításról, hogy az ez elleni, hogy ezek megsértését nem büntetik. Itt arra azt mondják, hogy az irányelvet betartják, de jó lenne, hogyha a bizottság egyszer is mindenkorra tisztázná, hogy az útépítési projekttel kapcsolatos panaszról miért nem szólt ahol nem volt környezeti hatásvizsgálat, és az európai pénzeket a környezeti károk újra helyreállítására szánták, és ezeket a pénzeket nem erre használták. Tehát a petíciót nyitva kell hagyni véleményük szerint, és a különböző tisztázatlan tényállásokat pedig fel kell deríteni. Köszönöm. Azt hiszem, hogy Összességében úgy értelmezhetjük az elhangzottakat, hogy a petíciót nyitva kell hagyni, mindannak ellenére, amit Martínez úr elmondott, de ez nem áll ellentétben azzal, amit Iturgay kollega és Oken asszony mondtak, várjuk ki a végét, hogy a bírósági eljárás hogyan végződik Spanyolországban, és aztán majd eldöntjük, hogy hogyan haladunk tovább. Úgyhogy a petíciót most nem tűzzük napirendre, egyelőre várunk, és megnézzük, hogyan végződnek a bírósági eljárások, és a kérvényezőket tájékoztatni fogjuk majd, hogy mi lesz a további eljárás nálunk. Azt hiszem, hogy ebben maradunk, de Martin az úr még egyszer szót kért ami most elhangzott, az más. Ugyanis itt azt hallhattuk, hogy ez a petíció maradjon ilyen stand-by üzemmódban, amíg le nem zárulnak a bírósági eljárások. Rendben van. Igen. Hát ha ezt akarjuk, akkor maradjon ez így, várjuk ki, amíg a bíróságok döntenek a megfelelő panaszokról. Jó, jó ez a döntés, egyetértek, köszönöm. Oken asszony, nos, valami olyasmit mondott a kollega, ami nagyon korrekt, de mégse nagyon. Ugyanis az korrekt, hogy ez soká tart. És nem korrekt, hogy ennyit kell várni, mert hát az egész dolog elhalhat, mielőtt véget ér. Úgyhogy sok kérdés merült itt fel, és mi ezekre választ akartunk kapni a bizottságtól, aminek nincs közelhelyi bíróságokhoz, és azt kérdéseket tettünk fel a kérvényezőknek is, hogy adjon nekünk információt. Én tényleg remélem, hogy ez nyitva marad, ez a petíció, de normális módon, és nem pedig itt elkezdjük temetni, illetve a spanyol bírósági temetőbe fog landolni. Igen. Egyetértek. Ez volt az én javaslatom is. Tehát ne pipáljuk ki ezt a petíciót. Ugye még folynak a bírósági eljárások is. Szeretnénk tudni, hogy mi lesz a vége mindennek. És ezen kívül voltak kérdések, amelyekre a bizottság képviselője nem adott választ. Ez tehát még nyitva maradt abban a közleményben, amit kaptunk a bizottságtól, ezt most szóban kiegészítette, de nem voltak konkrét kérdések a bizottsághoz. Csak azt szeretnénk pontosan tudni, hogy a bizottság hogyan kezelte a helyi hatóságoktól érkező információkat. Tehát majd megvárjuk, hogy a bizottság is mit fog tenni a közeljövőben. Tehát a petíciót nyitva hagyjuk. És akkor rá is térünk a 16-os petícióra. És itt a kérelmezőnek adnám át a szót. Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves elnök úr, tisztelt képviselők, kedves ö, bizottsági képviselők, szeretnék azzal ö, kezdeni, hogy köszönetet mondok a meghívásért, hogy itt lehetek ma, hogy beszélhetek az 1100 máltai polgár nevében, akik meg, akar, e, meg akarják ö, akadályozni a, a porszennyezést Máltán. Buzotil úr látott már és olvasott nagyon sok panaszt, és így döntöttünk a petíció benyújtása mellett. A lakók, lakosok már régóta panaszkodnak a por szennyezésre, különösen az építő ipar végez nagyon szennyező tevékenységet, és ez közel van lakó területekhez, és ezek a porfelhők, ez nagyon zavaró, és nagyon komoly hatásai vannak az élet minőségre. Akik ezzel szembesülnek, látják, hogy porfelhő követ porfelhőt naponta, és ebben az évben Helen Demato parlamenti államtitkár is bevallotta, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy a levegő minőséget biztosítsuk, különösen a por füst vonatkozásában. Steven Monter professzor elmondta, hogy Málta jelenleg a legrosszabb helyzetben van, majdnem Európában, szinte az egész világon, ami a, a lakosságra jutó szennyezettséget illeti a porral kapcsolatban. És 9%-a a máltai lakosságnak közvetlenül érzi ennek a hatását, és ez a finom por részecske, ez az építőiparnak köszönhetően <clears throat> nagyon erősen jelen van, és meghaladja az idevágó irányelvekben meghatározott értékeket, úgyhogy nagyon komoly beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy ezzel a problémával érdemben lehessen foglalkozni. Ennek tehát negatív egészségügyi hatásai vannak, de hát a, a növényzetet is negatívan befolyásolja, és nagyon komoly itt is a por szennyezettség, a por rárakódik a levelekre, és ezek nem lesznek áteresztők. A mezőgazdasági termelők is panaszkodnak, hogy ez nagyon negatív hatással van a terményre és nem tudják a fényt befogadni. A porszennyezés, a finompor, az építőipar nem az egyetlen probléma. Próbáltuk mi ezt tudatosítani, ezt a problémát, nagyon hosszú ideje, és azt láttuk, hogy a fáradozásaink nem voltak teljesen hiába valók. A máltai kormány elfogadott megfelelő jogszabályokat 2007-ben bizonyos biztosítékokat kívánt nyújtani, és ez vonatkozott az építőiparra. Ezek a jogszabályok kimondják, hogy be kell tartani bizonyos előírásokat a finomporral kapcsolatban, és a Máltai Környezetvédelmi Hatóság elindított egy konzultációs folyamatot a levegő minőség javítása érdekében, és egy folyamatos ellenőrző rendszert próbált elindítani, és hát a, a lakosokra is ö, próbálnak nyomást gyakorolni a magánvállalkozásokra, ö, a ebben a vonatkozásban, de hát az intézkedések ellenére kevés az előrelépés, nem csökken a porszennyezés, különösen ki vannak téve a polgárok az építő építési területek közelében ezeknek az ártalmaknak. A különösen azok az építőipari kereskedők, akik a különböző építőanyagokat árusítják, olyan helyen tárolják ezeket az anyagokat, ahol ezek teljesen a szabadban vannak, és vagy akár az utcán helyezik el, nincsenek megfelelően lefedve, ez is növezi, növeli a por szennyezést. És hát ez egy elviselhetetlen teher a mindennapokban. Emellett Málta egy száraz sziget. Kevés, a, kevés az es, eső. 150 milliméter volt március és október között a csapadék mennyiség, és nagyon kevés, tehát nagyon száraz terület. És a szél erős, a szél a nem lefedett építőanyagok csak nehezítik a helyzetet, egyre több por részecske kerül a levegőbe, szennyezi a környező területeket, és a por felhő olyan, mintha a sivatagból érkezne. Az Európai Bizottság elfogadta Máltai kormány érvelését, hogy a Szahara ö, sivatagból ö, érkező porfelhő is, is szerepet játszik itt, de azért azt meg kell jegyezni, hogy az idevágó irányelvel való konformitás nem valósul meg, a megvalósulás nem biztosított. Világos, hogy a bizonyíték egy teljesen más képet mutat, mint amiről a máltai kormány szól. Bocsánat, mondja az elnök azt, hogy fejezze be a hozzászólását. Kérjük a bizottságot, hogy vizsgálja tovább ezt a kérdést. A fényképeken látható, hogy ezek nem a szaharából érkeznek ezek a felhők, hanem ezek a máltai befedetlen építőanyag raktárakból érkeznek. És nagyon sok lakost érint ez, ez a porfelhő, és ha megnézzük a népesség sűrűséget Máltában, akkor négyzetkilométerenként azt kell megállapítani, hogy, hogy Máltában a legnagyobb a népsűrűség a 27 tagállamban. És így tehát egyre több ember van kitéve ezeknek a környezeti ártalmaknak. A megoldás egyszerű lehet, a maltai, máltai kormány kötelezheti a társaságokat, hogy megfelelően tárolják az építőanyagokat, és biztosítsák, hogy minden tevékenységet az irányelvnek megfelelően végeznek. Hosszú út vezet idáig, csökkentheti a porfelhők okozta károkat. Politikai akarattal eh, elérhető az eredmény. Persze nehézségekkel szembesülnek a hatóságok és a kormány, de fontosak a gazdasági megfontolások, ugyanakkor a máltaiak jólétét is figyelembe kell venni. Megfelelő életminőséget kell biztosítani, meg kell ő, állítani ezeket a porfelhőket. Kérem fejezze be, mondja az elnök. Igen, utolsó mondat. Felhívom a bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy a máltai kormány belássa ezeknek az intézkedéseknek a fontosságát. Köszönöm. A köszönöm. És akkor a bizottságnak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Um, so if you don't mind... Köszönöm szépen. Uh, address the two... Két petíciót hallottunk Máltáról, és uh, a kettőt összefoglalva válaszolnám meg hiszen a hasonló a témájuk. Arra reagálnék, ami a legutóbbi közleményünk után történt, amelyet a bizottság tagjaihoz juttattunk el. Azóta a bizottság észrevette, hogy a PM-ten szinteken vizsgáltuk meg az ügyet, és a bizottság pedig a PM10 határértékeket Málta esetében nem állapította meg, Máltát megbüntették. Természeti okai is vannak a magas károsanyag kibocsátás szintnek, a 2008 per 50-es irányelv lehetővé teszi a tagállamnak az, hogy csökkentse a természetes káros anyag forrásokat. Tehát amennyiben eh, szeretné a limit értékeket elérni. Azonban eh, a szaharai homok, vagy például a tengeri só által okozott károk ahogy a máltai hatóságok mondták, évről évre változhatnak. Ez nem jelenti azt, hogy évről évre stabilak maradnának. A tagállamok pedig eh, kötelesek jelenteni a bizottságnak, hogyha a levegőminőség nem felel meg az előírásoknak. Hiszen a, azt megelőző év szeptemberéből szeptemberéről még nem kaptunk adatokat, tehát 2009-es adatoknak be kellett volna érkezni szeptemberig, de nem kaptuk meg. Éppen ezért eh, emlékeztetőt küldtünk, hogy eh, ezt az információt el kell küldeniük a máltai hatóságoknak hozzánk, ahogy csak tudják. Grazie. La parola al collega Busuttil. Köszönöm, Busuttil kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Formóza úrnak, a petíció benyújtójának, de mindenkinek, aki aláírta a petíciót, hiszen egy nagyon jól megalapozott petícióról van szó. A kis sziget levegő minősége fontos, hiszen eh, nagyon nagy a népsűrűség Máltán. És ahogy Formóza úr is mondta, az, az asztmas megbetegedések nagyon gyakoriak Máltán. Ezt pedig nem fogadhatjuk el. Most el kell, hogy mondjam, hogy az építőipari kibocsátások ilyen népsűrűség mellett nagyon ártalmasak azok számára, akik az építkezések, illetve külszíni fejtések mellett élnek. Tehát akik ott élnek, szenvednek a negatív hatásoktól. Nem kellene küszöböket felemelnünk. És nem kellene belekeverni a természetes forrásokat. El kell mondanom, hogy meg vagyok lepve, és csalódott is vagyok a bizottság válaszától, hogy hogyan reagált. El is mondom, hogy miért. Mindenek előtt 2007-ben a bizottság elmondta nekünk, hogy az EU-s levegő minőségi határokat Máltán túlhaladták, és jogsértés eljárást indítottak. 2008-ban azt mondta a bizottság, hogy most már nem haladja át Málta az értékeket, és lezárta az eljárást. Tehát nem tudom elfogadni, hogy a szabálysértési eljárást úgy állítják le, hogy semmit nem tettek annak érdekében, hogy csökkentsék a por vagy károsanyag kibocsátást. Tehát a bizottság válaszát nem fogadhatjuk el. A bizottság úgy érvel, hogy rendben van, az EU jogalkodás megengedi egy országnak, hogy 30 éve, 35 napig túllépjék a határokat. A májtai hatóságok elfogadták, hogy a határértékeket évente 52 nap, és nem 35 napon lehet meghaladni. Az 52 napból természetes esetben, tehát például szaharai homok, Máta nagyon közel van Afrikához, vagy eh, a tengeri só lecsapódásra ne kerüljenek figyelembe vételre. Tehát 52 napról 31 napra csökkennek a határértékek, és ez nagyon közel van. Én nem zártam volna le a jogsértési eljárást azért, mert a szennyezések eh, száma lement 52-ről 31-re, mert a maradék természetes forrása rendelkezett. Az értékek felemelkedhetnek, lecsökkenhetnek napról napra, ezt a bizottság elismeri, pláne évről évre változhatnak. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hiszen nem vagyok elégedett a bizottság álláspontjával. Semmi nem változott, semmit nem tettek, hogy javítsanak a helyzeten kivéve azt, hogy Máltán megtalálták, hogy hogy lehet kijátszani a törvényt, a bizottság pedig ezt elfogadja. Szeretném megkérdezni, hogy átültették a máltaiak a új irányelvet, vagy nem? Szeretném azt is megkérdezni, hogy a jelenlegi átlagok megfelelnek-e egy ilyen népsűrűséggel rendelkező országnak. Szeretném megkérdezni, hogy a Málta által használt módszer elfogadható a bizottság számára? És vannak megfigyelő állomások. Ezeknek az adatai is jók voltak a bizottságnak. Nem bízom a bizottság álláspontjában, hogyha a máltai hatóságoktól kapott információkra hagyatkozik. Nem mondhatjuk el, a petíciót aláíróknak, hogy a homok, vagy a por, ami ott van, az szaharai homok. Azért, mert az embereket eh, sokkal jobban eh, kell kezelnünk, és nem sérthetjük meg az intelligenciájukat. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy még, minden, még mindig nincsen nemzeti jogszabály, amely az építkezéseket, eh, vagy a külszíni fejtéseket eh, bizonyos eh, kibocsátási határ értékekhez kötni. Tehát ha nincsen nemzeti kibocsátásvédelmi törvény, akkor hogyan tarthatják be egyáltalán az irányelv által előirányozott határokat? Tehát elnök mondja, szeretném nyitva hagyni a petíciót, amíg nem történnek konkrét javító intézkedések a nemzeti hatóságok részéről. Elsősorban nemzeti jogszabályokat várok, amelyek határértékeket szabnak a káros porkibocsátásoknak. Szeretném megkérni a bizottságot, hogy ne hagyja figyelem nélkül ezt az ügyet, várja ki, amíg lesz nemzeti jogszabály, és részletesebb állásponttal jöjjön vissza hozzánk. Hiszen ez a pozíció nem hiteles. Most mindjárt befejezem, és köszönöm türelmét, elnök asszony. Szeretnék bemutatni egy cikket. Múlt vasárnap jelent meg, és az van szó benne, hogy a rossz levegőminőség árt a nagyszerű máltai életnek, árt a máltai életstílusnak. És a máltai élet legyen azon a magas szinten, ahol megérdemli. És komolyan kell venni azokat, akiket zavar az építkezésekről származó por. Köszönöm, Buszuttil kolléga. Most Busztinár kollega. Néhány megjegyzésem lenne. Elnök asszony, teljes mértékben támogatom Buszuttil urat, hiszen valahogy az Európai Bizottság eh, a statisztikákat eh, manipuláltan kapja meg. Legalábbis kérdéses ez a dolog. Nincs tudományos bizonyítékunk. Nincs alternatív, megbízható forrásunk, hogy kijelentessük, hogy ez nem igaz. Azokkal a statisztikákkal kell operálnunk, amelyeket kapunk. És hogyha azokban az van, hogy a szaharai homok jön át, ami káros, azt szerintem egy kicsit cinikus. És nem veszi komolyan az állampolgárokat visszautasítom ezt az elképzelést, hogy a tények ellen kihasználjuk a statisztikát. Arra van szükségünk, hogy a máltai hatóságok foglalkozzanak a problémával. Most mondta Buszutil kolléga, hogy nincsenek nemzeti jogszabályok, amikbe át lehetne ültetni az európai irányelvet. Tehát, hogyha nincsen nemzeti jogszabály, akkor hogy lehet mérni a helyzetet? Hogyan lehet egy napirendet létrehozni? De teljesen naív. És ez még enyhe kifejezés. Tehát komoly levelet kell írni a máltai hatóságoknak, a bizottságnak vissza kell térnie tisztességes válaszsal a Peti bizottsághoz, és utána pedig meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy ki mikor fog foglalkozni a problémával. Köszönöm. Itt nagyon konkrét kérdések merültek fel a bizottság felé, főként ami a cselekvési tervet illeti, és ez nem került lezárásra, csak standby-ra került kapcsolásra. Szeretné a bizottság erre reagálni? Megadom a szót. Thank you for giving... Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy válaszolhatok. Mindenek előtt szeretnék válaszolni arra a kérdésre, hogy Málta átültette-e a 2008 per 50-est. Sajnos nem ellenőriztük ezt, amikor idejöttünk, de amikor legutóbb ezt megvizsgáltam, és jól emlékszem, még nem kommunikálták, hogy átültették volna. Azonban ez az irányelv főleg csak azt kompilálja, amely már korábban is megvolt különféle jogszabályokban. És ami a pm tenne határértékeket illeti, semmi sem változott. És a mérőállomásokra vonatkozó irányelveket már átültettem által. Természetesen azt szeretnénk, ha Málta a legfrissebb irányelvet is átültetné. A másik kérdés, ahogy említette, a természetes porforrások tekintetében hát lényeges, hogy különbséget tegyünk ezek és az ember által okozottak között. Tehát hosszú távon mindenképpen eh, ezt szeretné megoldani az irányelv. A bizottság üdvözli azt a tényt, hogy a máltai hatóságok elfogadtak egy levegőminőségről szóló tervet, ez pedig több szennyező forrást is érint. Ez pedig jó előrelépés. Hogyha visszatérünk a nemzeti forrásokra, a máltai hatóságok részletes anyagot küldtek nekünk, amely bemutatja, hogy a természetes források hogyan járultak hozzá a szennyezés mértékének emeléséhez bizonyos napokon, amikor. Tehát eh, részletes, tudományos elemzéseket kaptunk. Tehát nem csak statisztikát, hanem dokumentált adatokat. És kollégánk részletesen uh, átolvasta ezeket, a kollégánknak uh, különben tudományos ismeretei is vannak, tehát tudja, hogy mit olvasott. A máltai hatóságok uh, eljuttatták hozzánk azokat az iránymutatókat, amelyek segítségével szeretnék tovább csökkenteni a határértéket meghaladó szennyezések mértékét. A bizottság örült annak, hogy a máltai hatóságok figyelembe vették az iránymutatókat. A máltai adatok alapján szerintem világos az irányelv, és világos az is, hogy a természetes forrásból származó szennyezéseket nem érinti az irányelv szövege, és ezért zárta le a bizottság a jogsértési eljárást. Máltának hasonló a helyzete, mint más tagállamnak, tehát ebben a tekintetben teljesen azonos eljárás volt. Természetesen, ahogy túlhaladják a határértékeket, a biztonság ismét kezdeményezi a jogsértési eljárást. Köszönöm. Prego, kolléga Buzutil. Very briefly, madam. Buzutil kolléga, nagyon rövid leszek. Szeretném a bizottság meg képviselőnek megköszönni válaszát, de utalnék a bizottság válaszára, amelyet az egyik petícióra kaptunk. Ez 2009 májusában történt. Akkor a bizottság elmondta, hogy a 2007-es jelentés, amelyet a máltai hatóságok küldtek el, igazolta azt, hogy a napi és az évi PM10 határértékek túl haladták például ebben a konkrét városban. Emellett a bizottság még hozzáfűzte, hogy az NO2 koncentrációja 25%-kal haladta meg a megengedett értéket. Ez pedig a bizottság beszél most hozzánk, és nagyon valószínűtlenné teszi azt, hogy a határértékeket sikerül a 2010-ben életbe lépő irányelv segítségével elérni. Tehát most itt tartunk, nem az idéről van szó, nem tavalyról, hanem 2008-ról. És ez után a bizottság ezt válaszolja. Ez pedig valahogy nem passzol. A bizottságot uh, szeretném megkérni, hogy vizsgálját még egyszer a dolgot, hiszen az nem lehet. Hogy 2007-ben túlhaladták a határértékeket többszörösen, és 2010-ben pedig a határértékek visszamentek a normális szintre. Ez nem lehet, hiszen az idén készítették a fényképeket, és nyilvánvaló, hogy a helyzet nem változott azóta. Most tényleg azt kívánnám, hogy maradjon nyitott a petíció. A bizottságot arra kérem, hogy részleteiben is vizsgálja meg még egyszer a dolgot. Így konkrétabb bizonyítékunk lesz arra, hogy a törvényt nem tartják be. Köszönöm. Hogyha nincs ellent, ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy buszutő kollégá javaslatát magunkévá tesszük. Vannak itt még olyan pontok, amelyek nem sik, amelyeket nem sikerült tisztázni a bizottság válaszával, hiszen jelenleg jogsértési eljárás zajlik, és meg kell vizsgálni, hogy megfelelő anyagokat juttattak-e el a máltai hatóságok a bizottsághoz. A petíciós bizottság nevében szeretném megkérni a bizottságot, hogy még egyszer vizsgálja meg pontosan a kérdést, és hogy válaszoljon nekünk úgy, hogy logikusabb választ kapunk. Tehát szeretnénk megtudni, hogy milyen eredménnyel zárták le az adatok tanulmányozását, és azt is szeretnénk megtudni, hogy az Európai Parlamenthez forduló polgárok kérésének mi lett az eredménye. Tehát nyitva adjuk a petíciót, megvizsgáljuk, esetleg közvetlenül is a helyzetet, esetleg közvetlenül is a máltai hatóságokhoz fordulunk. Azzal a kéréssel, hogy mondják el, milyen eljárásokra került sor. Hiszen az irányelv átültetése hiányos volt, és a bizottság képviselője is említette ezt. Remélem, hogy a bizottság a helyi hatóságokhoz is fordul. Most ezt a petíciót lezárom, vagy a petíció benyújtó szeretne reagálni? Köszönöm a bizottság képviselőjének válaszát. Akkor most áttérünk a következő pontra, ez a 18-as pont. Egy brit polgár nyújtotta be ezt a petíciót nincs itt, nem akart személyesen megjelenni. Tehát akkor a bizottság képviselőjét kérdezzük meg a petícióról. Vagy... The petition concerned A petíció gépjármű adózásra vonatkozik, és nagyon gyakran kapunk ilyen jellegű megkereséseket és az Európai Parlament Petíciós Bizottságában is. A bizottság saját vizsgálata is bemutatta, hogy itt jogsértés történt, eljárás is indult, és ezután pedig a máltai jogalkotásban komoly változásokra is sor került. Jelenleg a máltai jog abból indul ki, hogy ha más tagállamból autót importálnak, arra nem vetnek ki büntető pénzeket. A bizottság pillanatnyilag nem látja annak okát, hogy nyitva tartsa a petíciót, Tehát, hogyha további kérdéseik vannak, akkor megválaszolom. Buszutil kolléga? Köszönöm, elnök asszony. Én úgy értem, hogy ez az ügy azt a metodológiát követi, ami az adó, tehát ami, a, a, ami az adó mértékével függ össze, amelyet az adó értéke alapján vetnek ki. A legfrissebb válaszok, amiket kaptam, az volt, hogy a bizottság még mindig tárgyal a máltai hatóságokkal, hogy pontosan megtudja, hogy milyen módszerrel adóztatják meg a gépjárműveket. Tehát megoldották ezt az ügyet? A bizottság elégedett ezzel a módszerrel? Az a, a gépjármű értékének a becslése átlátható, nem diszkriminatív és megfelel az európai jogszabályoknak? hogy le akarják zárni az ügyet? Hiszen ez a válasz az én felvetésemre és a kérdésre. A máltai jog a személygépkocsikra vonatkozik, tehergépkocsikra és motorbiciklikre. És itt motorkerékpárról van szó. A motorkerékpárok tekintetében nincs problémánk, és a módszer is kielégítőnek tűnik. Azonban még nem zárult le az eljárás, és főleg ami a személygépkocsik, a <coughs> személygépkocsikat illeti, nem zárult le az ügy. De ami a motorkerékpárokra vonatkozik, a bizottság az ügy lezárását javasolja. Köszönöm. A bizottság válasza alapján akkor zártnak nyilváníthatjuk a petíciót. Köszönöm szépen. Akkor ezzel áttérünk a következő petícióra. A benyújtója pedig Jean-Pierre Decoul, Nincs jelen a petíció benyújtója. Éppen ezért ismét a bizottság képviselőjéhez fordulok. Köszönöm. Ismét gépjármű adózásról van szó, mint az előző kérdésben. Ez a téma mindig visszatér. Már több, többször foglalkoztunk vele. A petíció benyújtója a jármű forgalmi engedélyének egy portugáli utazás során történt bevonásáról szól. A tény ebben az esetben az, hogy de Castro asszony Portugáliában járt egy francia rendszámú gépjárművel. Egy bizonyos ponton rosszul lett, és megkérte a társat, hogy vigye haza. Ez pedig, eh, akit megkért, a férjének a felesége volt. És megkérte, hogy vigye haza. És a portugál hatóság megállították az autót. A portugál rendőrség pedig azt észlelte, hogy egy Portugáliában lakó személy vezette a francia rendszerű autót, elvette a jármű forgalmi engedélyét, és büntetést szabott ki, és pedig 175 eurót szabott ki a dokumentumok visszaadásáért. Miért tették ezt? Alapvetően az adó nem harmonizált terület. Ez azt jelenti, hogy a különféle EU-s keretszabályok Econ belül az európai tagállamok saját alapon hoznak jogszabályokat, amíg ezek nem sértik az európai kereteket. A gépjárművek határokon átnyúló forgalmát is szabályozza egy irányelv. Ez a 83 per 182-es. Ez megengedi az európai polgároknak, hogy bármely tagállamban eh, regisztrált gépjárművet vezethessenek, mondjuk, hogyha szabadságon vannak, vagy utaznak. Azonban bizonyos esetekben eh, hat hónapra mentességet adhatnak eh, a gépjármű adó befizetése azol bizonyos feltételekkel. Az egyik ilyen feltétel az, hogy a gépjárművet ne adják kölcsön az utóbbi tagállam lakosának. Azonban ebben az esetben De Castro asszony gépjárművét egy portugál lakosnak adta oda, és pedig a fia feleségének. Ez pedig azt jelenti, hogy az adómentesség már nem vonatkozott az ideiglenesen Portugáliában tartózkodó gépjárműre. Tehát egy portugál lakos vezette az autót, nem fizetett regisztrációs adót, a portugál hatóságoknak pedig meg volt a kompetenciája, hogy a francia rendszámmal rendelkező autó forgalmi engedélyét bevonják. A büntetésről a következőket mondanám. Megvizsgálta az Európai Bíróság is ezt az ügyet nemrég, és 156-os határozatában a bizottság úgy érvelt, hogy a pénzügyi szankciók hasonló esetben tehát amikor egy nem ott regisztrált autót helyi lakos vezet, nem arányos. Azonban a bíróság mégis a bizottság ellen foglalt állást, és kijelentette, hogy ez a dolog nem találkozik a 83 per 182-es irányelv hatája alá. Ez mind azt jelenti, hogy bármilyen szomorú is legyen ez az ügy, a bizottságnak nincsen kompetenciája. És azt javasolná, hogy a bizottságuk zárja le az ügyet. Köszönöm. Non ci sono colleghi, collega Turgais. Grazie, signora Presidente. La verdad es che yo quisiera que... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem lenne néhány kérdésem az ügyben. Először is az európai szerződésekben a javak, áruk és munkaerő szabad mozgása van garantálva. Ez a jog, ez figyelembevételre került, hogy a személyek szabad mozgása megvalósult-e ebben az összefüggésben? Ugyanis az az érzésem, hogy ez itt uh, sérült, szűkült az ügyben, ugyanis gyakorlatilag ebből az adódhatna, hogy a polgárok nem hagyhatják el a saját autójukkal az országukat, hiszen különben nehézségekbe fognak ütközni. Például, hogyha mondjuk vegyük azt, hogy van egy autóbérlő társaság, bérbe adja az autóit, és hogyha egy polgár elhagyja az adott tagállamot ezzel az autóval, és más az állampolgársága, akkor problémákba fog ütközni, ugyanúgy, mint ahogy ez a, a hölgynek az esete is történt. Például egy francia járművel át lehet menni Hollandiába, vagy Belgiumba. Megkérném, hogy tisztázza, hogy problémák adódhatnának, hogyha egy jármű ilyen esetben áthalad a határokon, és hogy áll a helyzet a római szerződésekkel akkor ebben a vonatkozásban? Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdekes, hogy felveti ezt a kérdést. Igaz, hogy ez a helyzet és ezt a fajta autóbérlést vizsgálta az Európai Bíróság, és a leasing általában is megjelent, és itt azt mondta a bíróság, hogy lehet kiegyenlíteni a regisztrációs díjat abban az országban, ahol a lakóhely található, de arányosan. Tehát lehet hozzáférés létezik ehhez az autóbérléshez így módon, megvan a lehetőség, de ugyanakkor jogosultak beszedni ezt a díjat, ami a különbséget teszi ki. Köszönöm. Igen, de akkor ebben az esetben két mércével mérnénk. Hiszen itt különbséget tennénk olyan dolgok között, amiben nem szabadna, hiszen hát ezért bocsánat, de az EU-ban vagyunk. Itt mindenkinek ugyanaz a mérce kell, hogy érvényes legyen. Hát ez is érdekes, amit elmondott, hiszen egyrésztről elmondta most, hogy különböző eljárás módok, vagyis két mércével mérnek eljárásmód kerül alkalmazását. Akkor itt elnökasszony, én nem hiszem, hogy ezt a petíciót le kellene zárnunk, hiszen ez nem teljesen világos. A kérvényező hölgy azt gondolom, hogy amit a kérvényében megkérvényezett, ez nagyon is észszerű. meg valaki kívánne hozzászólni. Kolnyi asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. És elnézésüket kérem, hogy egy kicsit késve érkeztem, és nem hallottam így az egész esetet az elejétől, de gyakorlatilag itt ebben az esetben ráadásul rosszul volt a hölgy, tehát nem is tudott vezetni, valaki másnak kellett a kormányhoz ülnie. És hogyha ilyen eset áll fenn, akkor nem lehet ilyen esetet figyelembe venni, hogy vannak polgárok, akik rendkívüli helyzetben találják magukat, és valamiféle emberibb választ találni, még akkor is, hogyha az, az előírás létezik, akkor is nem tapadni annak a a pontos a szabályozáson. Tehát hadd kérdezem meg, hát hiszen különböző tagállamokban különböző szabályozások vannak, de amikor én ezt végigolvastam Portugáliában, valóban eltérő státuszok léteznek a különböző személyautók és adókulcsok között. Tehát például, hogyha én elmentem volna Portugáliába, lehet, hogy ugyanezt tettem volna, lehet, hogy a férjemnek az autóját például vezettem volna, és én sem vagyok egyébként bejegyezve ennek az autónak a üzemeltetőjeként. Igen, akkor azt javaslom, hogy kollégi guys ezt javasolta, nem zárjuk le ezt a kérvényt. A bizottság válaszát ugyanén teljes körűnek tartom. Itt végső soron nem egy harmonizált jogterületről van szó. Tehát emiatt az Európai Unió keretén belül nem mondhatjuk azt, hogy ez nem korrekt ez a tényállás, és ez így részletesen el is hangzott a magyarázatban. Little Guys kolléga szeretné ezt a javaslatot elfogadni? Tehát, hogy akkor nyitva hagynánk ezt a kérvényt. De akkor kérem, hogy ő maga magyarázza el. Igen, az a véleményem, hogy ezt a kérvényt hagyjuk továbbra is nyitva, mivel, ahogy Brüneszi asszony elmondta, ebben a dologban nem szabad szó szerint a törvények szövegét egyszerűen alapul venni, hiszen itt azért ennek van egy emberi dimenzió ennek a kérdésnek és a bizottság itt részletesebben is még kidolgozhatná ezt, hogy esetleg bér autók és normál autók esetén milyen különbségek vannak? Tehát, hogyha az ember a saját autójával, illetve hogyha bérautóval hajt át más országokba, illetve hogy esetleg akár tagállamok között is milyen különbségek vannak ezen a területen, mert nekem az a benyomásom keletkezett, hogy nem minden tagállamban ugyanaz az eljárás mód és kezelési mód ebben a dologban. Rendben. Akkor ezt a kérdést a bizottság nak feltesszük, és kérjük a bizottságot, hogy írásban részletesebb választ adjon nekünk erre a kérdésre, és mind azokra a kérdésekre is, amelyeket Vitógáz kolléga és René kolléga is elmondott. Tehát nyitva hagyjuk ezt a kérvényt, és dönteni fogunk azt követően, miután a részletesebb magyarázatot megkaptuk a bizottságtól. Rendben, akkor ezzel el is jutottunk a következő pontunkhoz, ezt José Maria Posánkoz, ez a 20-as pont, spanyol állampolgár nyújtotta be, akinek most meg szeretném adni a szót, úgy tűnik, hogy jelen van. Kérem, hogy ön is tartsa magát az öt perces beszédre, előírt időre. Igen, jó estét kívánok, elnök asszony, üdvözlöm a petíciós bizottságot, hölgyeimet és uraim, és tisztelt Európai Bizottsági képviselők. Én egy olyan szervezetet képviselek, amely túlnyomó részt szervezetként a különböző termékeket állít elő, amelyek az európai piacon kerülnek értékesítésre, és az árszint a közösségből származó termékekből és harmadik országokból származó termékekből kerülnek ki. Az ár szintet és struktúrát a WTO alakította ki, és a gyakorlatilag arra szolgál, hogy a gyümölcs és zöldség termékek árát stabilizálja. Ez oda vezet, hogy ö, akár ösztönzik a termelési ár alatt történő értékesítést is, hogyha a harmadik országokból származó termékekről van szó, ezért gyakorlatilag az Európai Uniós gazdák számára ez rendkívül hátrányos, és a termelői szektorban is ez bizonyos negatív kihatásokkal jár, és a kisebb termelők és gazdák számára, illetve a harmadik országokból származó munkavállalók számára is ez hátrányokat okoz. Hogy is alakulhatott ki ez a helyzet? A hiányos közösségi törvényhozás ez a az 53-as és 139-es cikkeje az 50-80-as számú irányelvnek, ami gyakorlatilag azt írja elő, hogy hogyha a bevételezési ár alatt kerülnek értékesítésre ezek a termékek, még akkor is, hogyha kiterjedtebb idő időszakon keresztül még a vám nyilatkozatban is hibás, hamis árat tüntetnek fel, bekerülési árat. És elemzésre került hosszabb időn keresztül ez a dolog, és különböző javítási mód, javaslatok is érkeztek a bizottság és a különböző tagállamok részéről az elmúlt tíz évben ezzel kapcsolatban. Az elmúlt tíz ezzel kapcsolatban szeretnék négy következtetést előadni, amelyeket az Olaf vont le, mégpedig egy 2004-es kereset kapcsán, amelyen Marokkóból származó paradicsom importtal kapcsolatban került kiadásra. A Vámkódex bizottság üléseit követően a különböző vám tarifa kiszámításokkal kapcsolatban kiderült, hogy gyakorlatilag a, itt a vám megfizetésének az elkerülésére ö, ment ki ez, ami itt zajlott. És ö, ez gyakorlatilag az, az EG 50-80-as irány elv módosításának a lehetőségét vetette fel. És így gyakorlatilag arról volt szó, hogy az áru értékét milyen módon kívánja az ember deklarálni, és milyen módon kívánja kifizetni a vámot. Az Olaf egyébként foglalkozott az így közösségi szinten keletkező problémákkal. Ugyanis a közösségi termelést veszélyezteti, hogyha ez a gyakorlat így folytatódik. Az európai paradicsom termelők az elmúlt tíz év során többször is kérték a behozatali árrendszer reformját, mindez eredmény nélkül. Végső soron a VIPEX e az Európai Ombudsmanhoz fordult 2009. júliusában, és a bizottság válaszai mindig arra korlátozottak, hogy az adott esetekben keletkezett kárt hogyan lehetne kiegyenlíteni, és próbált időt teremteni maga számára, és ezzel gyakorlatilag megpróbálta azt a passzivitást, ami a vám szabályok területén eddig lezajlott, áthidalni, és ez gyakorlatilag az európai termelők számára nagy anyagi károkkal járt. Ez egyébként ez a passzivitás, ez érthetetlen, hiszen 2008. decemberében a dohai tárgyalások szinte leálltak, stabilizálódtak, és gyakorlatilag erősödtek a szabadkereskedelmi bilaterális tárgyalások ebben az időszakban, és ami a Marokkóval folytatott tárgyalásokat illeti, szintén gyakorlatilag a tárgyalások lelassultak. A 2007-es 50-80-as Európai Uniós előírást oly módon kérjük módosítani, hogy a rendszer betartásra kerülhessen a gyakorlatban, másodszor pedig vámokat kelljen fizetni, hogyha a behozatali árak a, a behozatali árrendszer alatt valósulnának meg. Hiszen a közösségi pi, közösség piacán az ár és munkaerő dömpinget így tudjuk elkerülni. Kérem figyelembevételre ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen, szeretném megadni a bizottság képviselőinek a szót. Alors les remarques de la Commission sont les suivantes. Euh, le régime du prix d'entrée a été... Egy rövid megjegyzést ezzel kapcsolatban. Tehát a behozatali árakat az urugvái körben 1994-ben eh, rögzítettük. Ennek, ennek a különböző kerekei az 1994-es 32-33-as számú eh, irányában szerepelnek, és eh, a kérvényező a 2007-es 50-80-as jogszabályra hivatkozott, anélkül, hogy említette volna a 32-33-as számú jogi aktust. Így gyakorlatilag a behozatali vámak nagy mértékben összefüggnek ezzel az említett mechanizmussal, tehát a tagállamok vám jogszagályaival függ össze, és a bizottság nem rendelkezik konkrét információkkal, arra nézve, hogy itt konkrétan csalás történt volna, és minden olyan, ami a rendelkezésünkre állna, azt a mi szolgálati helyünk részletesen megvizsgálná. Amit a kérvényező itt előadott, a behozatali árrendszer tudomásul vétere került, és az ennek a jobb gyakorlati alkalmazása, és a az is, hogy ennek a rendszernek esetleges átdolgozása, amennyiben az méltányosnak tűnik, tanácsos lenne-e. Tehát ezt, hogy ezt kívánja-e a bizottság megvizsgálni. A bizottság egyébként nagy figyelemmel követi ezt a területet, és amennyiben szükségesnek tűnik, be fog avatkozni, hiszen vannak kötelező érvényű kötelezettségei a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokból. Itt tulajdonképpen arról a kérdésről van szó, hogy beavatkozzunk-e, hogy ez egy méltányos beavatkozás lenne-e, főként ami a dohai kört illet, illetve egészen, illetve más nemzetközi szintű megállapodások tükrében be kell -e, hogy avatkozzon a bizottság ez a kérdés. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony és én végighallgattam a kérvényezőt, ismertem egyébként már ezt a problémát, végig hallgattam a bizottságot, és azt gondolom, hogy itt egy nagy gondunk van, ugyanis van egy olyan rendeletünk, amiben három lehetőség is elő van irányozva, hogy a behozatali árakat kalkulálhassák három különböző módon. Tehát ez valóban egy olyan lyuk a szabályozásban, amiben aztán tényleg mindent bele lehet valahogy, át lehet nyomni a rendszeren. Tehát például, mondjuk például, ami a paradicsom importot illeti, itt munkahelyekről van szó, olyan országokban, is, mint például Spanyolország, de más országokban is, a, ahol ö, paradicsomot termelnek, és az Európai Unióba importálják. És ezt exportálják. Tehát gyakorlatilag a bizottság azt mondta, hogy homokba dugják a fejüket, és majd figyelik, hogy mikor kellene ezt a szabályozást módosítani. Hát én ezt nem tartom jónak, hiszen hogyha bírósághoz fordulnak a termesztők. És hogyha egy bíróság nem ad meg pontos előírásokat, és hogyha nem ad helyt a keresetnek, akkor én azt gondolom, hogy az a végkövetkeztetés, amit mi ebből a mai ülésből levonhatunk, az az, hogy a mi bizottságunk felszólítja, vagy szólítsa fel a bizottságot, hogy minél hamarabb váljon aktívá, nem kell, hogy megvárjuk a dohai tárgyalásokat, hiszen mikor lehet a bizottság véleménye szerint erre a megfelelő időpont? Én kihangsúlyozom még egyszer, a mi bizottságunk, a petíciós bizottság fel kell, hogy szólítsa a bizottságot arra, hogy ezt a rendeletet amilyen hamar csak lehet módosítsa. Köszönöm szépen, Madott Rova kollégája szó. Köszönöm szépen. Először is eh, el szeretném mondani köszönetemet a kérelmezőknek, és gratulálok a kezdeményezéshez, hogy megkérdőjelezik eh, ezt az egyezményt Marokkóval és hogy felhívták a figyelmet arra, hogy Marokkó a hatályban lévő szerződést megsérti a referencia árakat illetően, és ez nem jelent egyenlő bánásmódot a növényvédelmi követelményeknél, amelyeket mi támasztunk harmadik országokkal szemben, és magán az unión belül is természetesen. A kérelmezők egy nagyon észszerű és jogos vetnek fel. Még az Olaf is ő foglalkozott ezekkel az ügyekkel. Olyan jogszabályokról van szó, amelyek nem működnek, és ez nagyon komoly károkat okoz az uniós termelőknek. Amit pedig a kollega elmondott, azt hiszem, hogy a mi bizottságunknak mindenképpen követelnie kell, hogy itt történjen valami, hogy javuljon a helyzet. Amit a bizottság elmondott, az nekem nagyon nagy csalódást okozott. Hát azt mondta, hogy persze, majd figyelemmel kísérjük az ügyet. Ez így nem megy. 2009-ben született ez a petíció, a bizottság akkor azt mondta, nem tud semmiről, de majd figyeli. Nem, nagyon világos, egyértelmű jelentés van az Olaftól ebben az ügyben, tehát azt gondolom, hogy a mi bizottságunknak most esélye van arra, hogy a bizottságtól cselekvést, tetteket követeljen. Köszönöm. Turgász úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarom megismételni, amit elmondtak már az előttem szólók, nagyon jól megfogalmazták, de néhány gondolatom nekem is van. Az Olaf következtetései kategórikusak és egyértelműek. És én csatlakozom ahhoz, amit az előttem szóló mondott és elnök asszony, azt kérném öntől, hogy ön, mint a Peti Bizottság elnöke, ezt a levelet a Petíciós Bizottság nevében küldje el, és itt ennek a rendeletnek a betartásáról van szó. És azt hiszem, hogy a mezőgazdasági bizottsághoz is el lehet ezt juttatni, hogy ott is vitassák meg, és ott is lássák, hogy milyen hátrányos helyzetbe kerülnek az uniós gazdák ebben az esetben, és hogy ez igenis legyen egyszer vitatárgya. Ez lenne az én kérésem, mint alelnök, ezt kérem a bizottság elnökétől. Köszönöm szépen elnök asszony, én ugyanezt akartam mondani, de még egy más összefüggést is említek. Itt fontos, hogy ez az egész politika nem koherens. Sokan reszketnek az Olaftól, most itt van ez a rendelet, és ez ajtót nyit a csalás előtt, és akkor nem történik semmi. Ez egy erkölcsi és jogi kötelezettség részünkről, hogy itt lépjünk. És még azon is gondolkozom, hogy nem kellene a bírósághoz fordulni ezzel az ügyel. Ugyanis adott egy rendelet, és ez lehetővé teszi, hogy továbbra is fennmaradjon a csalás állapot, annak ellenére, hogy az OLAF jelentés is rendelkezésre áll. Jó, ha segítünk a harmadik országoknak a fejlődésben, de ez rendben van. De hogy itt nem csak egy marokkóiról van szó, aki nálunk akar dolgozni, ezrekről, akik paradicsomtermeléssel foglalkoznak, és a családjukkal együtt nálunk élnek marokkóiak, rengetegen, legálisan. Voltak tanulmányok a migrációról és most akkor lehetőségük van integrálódni ebbe a szektorba. De ez egyre nehezebb lesz, egyszerűen azért, mert az árak azok éppen a e rendelet miatt teljesen furcsán alakulnak. A rendelet célja nem teljesül. Éppen ezért a szociális és politikai felelősségét említeném a bizottságnak a kár, amit itt a polgárok, vállalatok elszenvednek, nagyon komoly. És akkor nem lehet csodálkozni, ha azt mondják, hogy Európa tényleg egy nagy bürokratikus felhő. Köszönöm. Berere kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is követtem azt a csapás irányt, amit itt a kollégák kijelöltek, és én is köszönetet mondok a kérelmezőknek, hogy eljöttek és bemutatták nekünk ezt a helyzetet. A bizottság azt mondta, hogy ez egy 94-es rendelet, de hát most 2010 van, tehát 16 év telt el, és azóta nem volt módosítás az importás szabályozással kapcsolatban nem volt módosítás. És egyértelmű, hogy ezt módosítani kell, ezt a rendszert, ezt meg kell változtatni úgy, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy ilyen testre szabott vám számítás történjen. A bizottságnak nem gondolkoznia kell ezen, hanem lépni. Arra vár, hogy jöjjön el a megfelelő időpont, ez itt van. A rendeletet módosítani kell, úgy, hogy ne árthasson többet az uniós termelőknek. A bizottságot tehát felszólítottuk, hogy ezt tegye meg. Én is csatlakozom ehhez a felszólításhoz. A az importás szabályozásról szóló rendeletet mi hamarabb át kell dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor most nem. Még egyszer, Grényi asszony. Igen. A spanyol hozzászólások közé most egy francia. Én értem a problémát, hogy a, amit a kérelmezők bemutattak, és egy kicsit elszomorít, hogy olyan válaszokat kapunk, amelyek nagyon puhák, nagyon ingatagok, itt emberekről van szó, akik kárt szenvednek, alacsony jövedelemmel rendelkeznek, foglalkoztatási gondjaik vannak. Most itt van a gazdasági viálság, és éppen azon dolgozunk, hogy jobb legyen a helyzet, és akkor azt mondják, hogy a 94-es szabályozás érvényes, aztán a dohai forduló, hát meddig kell még várnunk, hogy változás történjen, válasz kell, egy energikus válasz a bizottságtól. Ugyanis el, hangzott, lehet a biztosnak kellene írni, de a levél mögött azért lépni is kell, gyors módosításra van szükség, ezt a rendeletet módosítani kell, ugyanis itt emberekről van szó, ezek az emberek szenvednek, ezt nem lehet hagyni. Gyors válasz kell a bizottságtól, hogy elkerüljük, hogy egy ilyen helyzet tartósan fennállhasson, ugyanis az emberek dolgoznak, és nem tudnak megélni ebből, hogyha E, ez a helyzet megmarad. Köszönöm. A kérelmezők szeretnének reagálni? Tessék. Igen, ha megengedik, elnök asszony. Röviden két megjegyzést szeretnék tenni azzal kapcsolatban, amit a bizottság képviselője elmondott. Adottak a tények, és van lehetőség a reformra. A tényeket összefoglaltuk, az Olaf jelentésben 2007-ben született ez a jelentés, 716 án és ezt a vizsgálatot a mi feljelentésünk alapján folytatták le. És egy tanulmány is készült, illetve egy vizsgálatot is végeztek, és Marokkóban, Franciaországban bizonyos importőrökkel kapcsolatban. És az Olaf vizsgálata arra az eredményre jutott, hogy az import ár szabályozás nem használják megfelelően, hátrányos az uniós termelők számára, hátrányos az unió számára. Második kérdés, amit megemlítenék. Megmutatkozott, hogy hogy is állnak a dolgok, szóval a tények azok beláthatók és ismertek a jogi keretekkel kapcsolatban. Az Olaf jelentésben többször hivatkoznak a COL, a vámkódex szel kapcsolatos ülésekre, és itt az volt a következtetés, hogy az import árszabályozást meg kell reformálni. És a taxud, a DG taxud és a vámkódex bizottság is reformot követelnek. Persze a megfelelő jogi eljárás keretében köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Azt hiszem, hogy a bizottság álláspontja egyértelmű. Mindenki megfogalmazta azt a követelést, hogy a bizottságnak mi hamarabb aktivizálnia kellene magát, ugyanis a makapott választ nem tartjuk kielégítőnek. A bizottság belátja, hogy a probléma létezik, aláhúzza, hogy a panaszok jogosak, de még nem szeretne tenni semmit. És Na hallottuk, hogy a különböző képviselőktől is, hogy mi jön a helyzet, úgyhogy <clears throat> egyértelmű, hogy reformra van szükség. Úgyhogy a megfelelő bizottságokat tájékoztatni kellene, és szóbeli kérdést is kellene megfogalmazni a bizottsághoz annak érdekében, hogy mi hamarabb beinduljon ennek a rendeletnek a módosítása. egyetértenek, akkor ezt a kérdést lezárjuk. A petíció nyitva maradt. Igen, akkor köszönöm, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig a 21-es petíció lesz amelyet Claudia Sevkova asszony terjesztett elő, de nincs itt, úgyhogy akkor rögtön a bizottságé a szó. Annyiz Ágyiléjé. Köszönöm, elnök asszony. A petíció tartalma az, hogy Lettország állampolgárai nem értenek egyet új szabályokkal az egészségügy finanszírozásában, harmadszor pedig a Bikerneki több célú kórház átszervezésre került, és a pszichiátriai osztályt áttették máshova, ugyanígy a függőségi osztályt vélemény szerint, illetve a petíciót benyújtó véleménye szerint ez eh, nem felel meg a strukturális alapokban szereplőknek. Tehát főleg itt 3,1 milliárd eurós összegről van szó. Azonban ez inkább 200 millió euró. Ez a finanszírozás elsősorban nem az egészségügyi szektor finanszározására került a pénzügyi válság alatt. Most a bizottság álláspontja. Szeretném kidomborítani, hogy a strukturális alapok egészségügybe történő allokációjáról van szó, azonban a nemzeti költségvetés allokációi nem tartoznak a kompetenciáink közé. A nemzeti politikában történt változások, amíg nem mondanak ellen az Európai Unió egészségügyi prioritásainak, és ebben az esetben nincs ellentmondás, tehát a lettországi egészségügyi politika nemzeti ügy ebben a tekintetben. A források elhelyezése az egészségügybe úgy szintén belügy, és a bizottság pedig nem támogathat bizonyos struktúrális alapprojekteket. Ez ebben a konkrét esetben a lett egészségügyi hatóságok dolga, hogy a struktúrális alapokból származó forrásokat elosszák. Általában ez pályázatok útján és azok jóváhagyása alapján történik. Információként említhetem, hogy 2007-2013 között 207 millió eurót számnak a regionális fejlesztési alapokból a lett egészségügyi infrastruktúra javítására. Már 16 szerződést sikerült kötni különféle kórházakkal, és még többet fogunk kötni a jövőben. A fennmaradó összeg elköltésére más kisebb tevékenységeket is támogatnak a strukturális alapok, tehát például a háziorvosi hálózat javítását, az egészségügyi központok kifejlesztését, és a prioritást általában eh, a vidéki térségek kapják. Az egészségügyi politika lettországi gyakorlata nem mond ellent az Európai Uniós egészségügyi alapelveknek, megpróbálja garantálni mindenki számára a hatékony orvosi ellátást. Igyekszik magas szintű egészségügyi ellátást nyújtani minden eh, munkaerőpiaci részvevőnek. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy eh, valaki kére szót. Ha nincsen, fe... Ha nincsen felszólalás, akkor visszaadom a szót a bizottság képviselőjének. De Gurunisza kolléganő? Hogyha nem vagyunk illetékesek, akkor le kell zárnunk a petíciót. Tehát, hogyha hiszünk a bizottságnak, és nem a mi kompetenciánk a dolog, akkor nincs vita. Nem igaz? Igen, úgy gondolom, hogy a bizottság véleményét elfogadhatjuk, tehát lezárhatjuk a petíciót. Hiszen nyilvánvalóan nemzeti kompetenciáról van szó. Krűni asszony arra kért minket, hogy a 22-essel most ne foglalkozunk, ezt később rehalasztjuk. Tehát akkor a 23-as petíció. Itt sincs jelen a petíció benyújtója, tehát ismét a bizottság kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a petícióban a baby checkről van szó. Itt arról van szó, hogy van egy prémium, amit vagy a saját, vagy az adoptált gyermekek után fizetnek. Viszont ennek érdekében az adott személynek Spanyolországban kellett, hogy lakjon, mielőtt a gyermek megszületett, vagy örökbe fogadták volna. És ezt tulajdonképpen szociális támogatásnak lehet tekinteni, a 16-12-es 60-as jogi aktus alapján, és a bíróság, az Európai Bíróság törvényhozása szemszögéből indirekt diszkriminációnak tekinthető az, hogy állampolgárságtól függetlenül a lakóhelyhez kötött az ilyen segélyeknek a kifizetése. Tehát a spanyol hatóságokhoz fordult a bizottság és a spanyol hatóságok válaszukban elmondták, hogy ennek során a lakosság demográfiai elöregedését kívánják megakadályozni, ami Spanyolországban nagy problémát jelent. Azonban az édesanyának Spanyolországhoz valamiféle kötöttségekkel rendelkeznie, tehát megfelelő ideig kellett ott laknia, annak érdekében, hogy biztosítható legyen az, hogy hogy a gyermek megszületése az anya révén hozzájárul ennek a problémának a kezeléséhez Spanyolországban. Ezek a kifizetések egyébként a, egy 2010-es jogszabály alapján kerülnek kifizetésre, és a bizottság nem lát lehetőséget arra, hogy a spanyol kormányra nyomást gyakoroljon az ügyben, hiszen ennek a prémiumnak a kifizetése a spanyolországi költségvetési szűk helyzet miatt amúgy is leállításra kerül. Igen, megadom a szót a kollégának. Parancsoljon. Igen, tehát a dologállása úgy, hogy amikor ezt a bébi csekket kifizették, akkor ö, megállapította a kormány, hogy Spanyolország eléggé mélyen ö, elérte a válság, és ott. Tehát Spanyolországban komoly államháztatási problémák vannak, és ennek ellenére már korábban is lépések történtek arra, hogy ezt az úgynevezett baby csekket megszüntessék. Azonban, ami a kérelmezőt illeti, azt is mondhatjuk, hogy valóban önnek igaza van, de Mit tudunk tenni az ügyben? Igazából mi a bizottságunk részéről nem nagyon tudunk önnek segíteni ebben az ügyben. 2011-ben egyébként is a tervek szerint megszüntetésre kerül majd ez a kifizetés, tehát korlátozottak amúgy is a lehetőségeink arra, hogy a spanyol kormányra nyomást gyakoroljunk, tehát gyakorlatilag bírósághoz fordulhat a kérvényező, ez az út még lehetséges, de minden esetre korlátozottak az eszközeink, idézőjelben, hiszen valójában nem korlátozottak, hogyha ugyanis a bizottság azt mondaná egy tagállamnak, hogy hát igen, meg vannak kötve a kezeink, hát akkor azonnal bezárhatnánk itt a boltot, hiszen gyakorlatilag mit is tudnánk tenni, hogyha nem állna lehetős, ö, lehetőségünkben az, hogy nyomást gyakoroljunk bizonyos tagállamokra. Tehát alelnök asszony, én még ilyet egyébként nem is olvastam soha, pedig már évek óta itt dolgozom ebben a bizottságban. A kérvényező asszonyt nyomatékosan felszólítják arra, hogy bírósághoz forduljon, és ott próbálja meg az ügyét érvényesíteni. Hát én azt mondom, hogy ez, ez valóban egy fura dolog, ez nem e, megfelelő formája annak, hogy egy kérvényezőt kezeljünk. És nem hiszem, hogy ezen az úton módon lezárhatnánk ezt a kérelmet. Tehát Elnök asszony, azt gondolom, hogy valami más formában kell tudnunk lezárni ezt az ügyet, hiszen tulajdonképpen itt az áll, hogy a kérelmezőnek tulajdonképpen igaza van, de nekünk meg vannak kötve a kezeink, nem tudunk mit tenni. Hát én azt hiszem, hogy azért ezt ebben a formában nem kellene meglépni, hanem valami más magyarázattal kellene lezárni ezt az ügyet. Hát kérdezem meg, hogy van-e más hozzászólás? Igen, megadom a szót, parancsoljon. Igen. Én támogatom azt, amit Carlos elmondott, mégpedig, hogy így nem lehet elbánni egy kérelmezővel. Én azt mondom, hogy a spanyol hatóságoknak kell írnunk egy levelet, és meg kell ismételnünk azt, amit itt kérünk. Jó, nyilván 2011-ben meg fog szűnni ez a támogatás, de akkor is ez ö, nem jelenti azt, hogy ez kihat a kérelmezőre, hiszen az ő joga sérült, és én azt gondolom, hogy segítenünk kell neki, tehát mindenképpen levelet kell írnunk a spanyol hatóságoknak. Nem tudom, hogy mi fog történni az ügyben, de legalábbis a kérelmező ebből felismeri azt, hogy mi támogatjuk és a kérését, és segíteni szeretnénk neki abban, hogy érvényesíteni tudja. Igen, valóban Guidónak igaza van, tehát írhatunk egy ilyen levelet, és különben én is a dolgok állása alapján azt tanácsolnám a kérvényezőnek, hogy bírósághoz forduljon, mert most nyilván persze ezt nem tudhatjuk, hogy ez hogyan zárul, de azt tudjuk, hogy a bizottság és a tagállam között ezt igazából nem tudjuk, hogy hogyan végződne. Persze ezt valami kedves formában kell, hogy megfogalmazzuk. Nyilván a nem tudunk igazán kezelni az ügyét. Van Németországban egy erre egy nagyon szépen megfogalmazott megfogalmazás, hogy ajánljuk a kérvényezőnek, hogy ezt és ez az utat válassza. Egyébként a bizottság pedig gyakorlatilag megállapítja, hogy az európai joggal nem összeegyeztethető, a tagállamra nyomás gyakorol, a, a tagállam erre azt mondja, hogy akkor majd megszüntetem. Hát azért ezzel ez a dolog nincsen elintézve, tehát ez a, az eset ez már megtörtént, hiszen én nem mondhatom azt, hogy ma áthajtottam a tiloson, de majd holnap ott el, meg elveszik ezt a táblát, akkor nem is történt meg semmi. Hát azért erről szó sincs, tehát ezért egy tagállam nem egyszerűsítheti le ennyire az életét. Tehát azt hiszem, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a bizottság tartsa fenn ezt a nyomást a tagállamon, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ne foglalkozzanak vele, mert így is úgy is meg fogjuk szüntetni. Hát mi van, ha holnap után újra bevezetik? Tehát azt javaslom, hogy a levél azért már ne legyen olyan kedves, amit a spanyol hatóságoknak írunk. Tehát én azt tudom javasolni a bizottságnak, hogy akár az eset számokat is valahogy jó lenne megvizsgálni. Tehát egyáltalán mennyi pénzről van szó, és hány kérelmezőről, hány ilyen eset van? Ezer euró a volumene, vagy ezer kérelmező, aki nem kapta meg, vagy lehet, hogy te talán jobban tudod, hogy itt hány kérelmezőről lehet szó? Még az is lehet hogy egyébként, hogy a spanyol kormány attól fél, hogy ha itt engednek, akkor utána ez egy hatalmas sor kérelmező számot fog maga után vonni nagy összegeket esetleg fog eredményeztetni. Elnézést, az elnök asszony mikrofon nélkül beszél. Igen, köszönöm szépen a bizottságnak. A spanyol kormány 2011-ben azt mondta, hogy meg fogja szüntetni ezt a szabályozás. De hát ez ennek a kérelmező asszonynak a jogait nem érinti, hiszen ez 2011 előtt keletkezett ez a, az eset. Tehát ő neki joga van -e erre a pótlékra. Gyakorlatilag ez a kérdés. Van joga erre a kifizetésre a jogszabályok alapján, vagy nem? Én remélem, hogy a bizottság erre választ tud nekünk adni de nekünk itt valóban jogi jellegű felvilágosításra van szükségünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. A probléma az, hogy a bizottság eh, Spanyolország ellen megcélozhat egy jogsértési eljárás, de ennek az lenne a célja, hogy ezt a törvényhozást módosítsa Spanyolország, amit itt ez a kérelem megcéloz. De mivel, hogy Spanyolország már így is úgy is bejelentette, hogy ezt a kifizetést két hónap múlva így is úgy is meg fogja szüntetni, tehát nem lenne tulajdonképpen ilyen jogsértési eljárás megindításának, hiszen amikor elindítanánk ezt az eljárást, a törvényhozást már meg is változtatták valószínűleg addigra. Tehát már nem is lenne érvényes. Igen, köszönöm, én ezt megértettem, amit most mondott, de nekünk más dimenziókat is be kell látnunk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert majd ezt a törvényt később megszüntetik, akkor mi már vissza nem is pillantunk, hiszen itt egy kérvényező benyújtott egy kérelmet, korrekt módon nyújtotta be, megfelelő időpontban, és ezért ő neki választ kell kapnia arra, hogy abban az időpontban mi volt a helyzet, amikor benyújtotta a kérelmét. Az egy dolog, hogy később megváltoztatják majd ezt a törvényt, ez egyelőre nem számít, hiszen ő mindent betartott, ma november 9-e van, még létezik ez a törvény, tehát ahogy önök is tudják, hogyha most azt mondjuk, hogy hogy ennek a dolognak nem lenne kihatása? Dehogy nem, hiszen lenne kihatása, mivel Spanyolország akkor a kér, kérvényezővel szemben az adott időpontban nem teljesítette a kötelezettségét, tehát ez azt jelenti, hogy Spanyolország a kérelmezővel szemben nem járt el korrekt módon, és mi a petíciós bizottságban a megszerezzük a jogát a kérelmezőnek. És én azt gondolom, hogy ma még itt az idő, és megéri mindenképpen az, hogy megvitassuk azt a kérdést, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy a spanyol államnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy mit kell tenni. És ahogy ön elmondta, ez így van, hogy a kérelmezőnek igaza van, a spanyol állam nem kezelte őt korrekt módon, tehát azt gondolom, hogy legalábbis eh, Spanyolországot azért meg kellene ragadni ebben az ügyben. Köszönöm. Tehát szerintem eh, igazából hallottunk mindent, amit hallhattunk. Tehát, amíg ez eh, a jog érvényben van, addig a petíció benyújtója nem tudja, hogy mit tehet, vagy mit nem hivatalos. Akkor uh, írunk a helyi hatóságoknak, hogy uh, utaljunk a jogsértésre. Azt is szorgalmaznám, hogy uh, a Szociális Ügyek Bizottságát is tájékoztatjuk az ügyről, hiszen amiről a petíció benyújtója nyilatkozott, azt mutatja, hogy az Európai Unióban itt hiányosságok vannak. Spanyolország így bizonyos feltételeket nem teljesített. Ez megmutatkozik minden előtt abban, hogy semmilyen kapcsolatot nem vettek fel a francia hatóságokkal ebben a konkrét esetben. A polgár igazából ég és föld között lebeg. Már nem lakik Franciaországban, Spanyolországban lakik, minek az a következménye, hogy semmilyen joga nincs. Sem a régi, sem az új lakóhelyén és a két ország jogalkotója között nem volt az állampolgár érdekében egyeztetés, pedig kellett volna, hogy legyen. Ennek a helyzetnek az eredménye az, hogy szerintem mindenképpen tájékoztatunk kellene a Szociális Ügyek Bizottságát, és a bizottságot is megkérném, hiszen ebben az összefüggésben több kompetenciája van, tehát megkérjük a bizottságot petíciós bizottságként, hogy éljen kompetenciájával, és lépjen fel a nemzeti hatóságok ellen. Úgy, hogy a nemzeti hatóság cselekedjen. Elképzelhető jogsértés eljárást is indítani, és pedig egy törvénymódosítás alapján. Tehát a bizottságnak lépnie kell. Tehát ezt kérnénk a bizottságtól, és nyitva marad a petíció. Csak a kérdésre visszatérve, mennyi pénzről van szó? Mennyi pénzről van szó? Négyszáz, havi négyszáz euróról. Ez is egy másik fontos ismernivaló elem. Tehát most a 24 es térünk át, az Papadopoulos petíciója nincs jelen, tehát akkor Mária Gabrieli Castellónak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. A petíciót Papados, Papadopoulos úr küldte be, és itt az APEX irányelv megsértéséről van szó. Ez eh, a 94 per 98 EK, és pedig itt a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre vonatkozó jogi aktusokról van szó. Ezeket a görög hatóságok eh, megkerülik. Egy esetet hallhatunk, és uh, itt elszökő hajtóanyagról van szó, üzemanyagról van szó. Ez pedig uh, 13060-as jogszabályba ütközik. A görög hatóságok megkerülték az APEX irányelvet, és úgy tűnik, hogy Görögországban elég elterjedt ez az eljárás. Hogy az ilyen jellegű termékeket tanúsítványa lássák el. Anélkül, hogy betartsák a 13061-es európai normát. Itt amerikai normákra hivatkoznak. görög jogi aktus, amelyel az APEX irányelvet átültették a nemzeti jogba, azt irányozza elő, hogy a 13.160-as normát nem ültették át rendesen, és így más normákat alkalmaztak. Egy további problémát is említenek, amely ezzel szorosan összefügg, és pedig azt, hogy a görög szakemberek nem ismerik ki magukat ezzel a technológiával. Tehát nem tudnak különbséget tenni az európai és az észak-amerikai norma között. Összekutyulják az egészet, mert nem képezték ki őket a szabványok felhasználásáról a bizottságban az APEX irányelv európai alkalmazásáért vagyok felelős. Előkészítettünk egy választ, és főleg arra utaz, utalnék, hogy az APEX irányelv jelenlegi helyzete úgy néz ki, hogy sürgősen alkalmazni kell. A technikai megoldásokról nincsen részletes leírás. Tehát itt különféle technikai megoldások lehetnek. Az európai harmonizált normák előirányozzák, hogy az ilyen készülékeket, amelyeket robbanásveszélyes környezetben használnak, bizonyos előírásoknak meg kell, hogy feleljenek. Tehát a CEN és a CENELEK dolgoztak ki ezeket az európai normákat, és amennyiben a bizottság ezeket úgy minősíti, hogy megfelelnek az irányelvnek, akkor a hivatalos közlönyben publikálják azokat, és ebben a pillanatban pedig egységes európai normáról van szó. Tehát itt a hivatalos közönyben történő megjelenésig nem beszélhetünk a konformitásról a termékek esetében. Az ilyen készülékek előállítói kell, hogy a harmonizált normához tartsák magukat, és abból kell kiindulniuk, hogy a készülékeik megfeleljenek a normáknak, azonban itt önkéntes normákról van szó. Tehát eh, európai és nemzeti szinten sem lehetséges előírni azt, hogy ezeket a normákat használni kell, hogy az irányelv tartalmának megfeleljenek. A gyakorlatban nem is annyira arról van szó, hogy egy gyártó egy bizonyos normához tartja magát, hanem arról, hogy az alapvető biztonsági és egészségügyi előírásokat betartja. Ezt megteheti a harmonizált normák alkalmazásával, vagy más normákat alkalmazhat, tehát mint például az amerikai normákat, vagy más ország normáit, hogyha ott vannak ilyenek, vagy pedig más technikai megoldásokat is kifejleszthet. A harmonizált normák önkéntes alkalmazása azzal az előnyel is jár, hogy nem gátolja meg az innovációt. Hiszen más technikai megoldás általában a technika haladóbb állapotát tükrözi. És nem zárhatjuk ki azt sem, hogy új technológiákat fejlesztenek ki, amelyek azonosak vagy jobbak, mint a normában leírtak. Végezetül arról van szó, hogy az irányelve egészségügy és biztonság előírásait betartsák. Mondtam, hogy nem szükséges a harmonizált normákhoz való ragaszkodás, más normákhoz is lehet alkalmazkodni. Ebben a tekintetben Papadopoulos úr petíciója véleményem szerint elutasítandó. Ami pedig itt a technikusok szakképzésére vonatkozik, a bizottság ebben a kérdésben nem rendezik kompetenciával. Hiszen itt a technikusok különböző országokban történő képzéséről van szó. Itt vannak különféle követelmények, a tanúsítványokat kibocsátó helyekhez. Tehát ezek ilyen harmadik helyek, amelyek megvizsgálják, hogy egy gyártó betartotta az irányelvben foglalt előírásokat. De hogy ilyen hely, tanúsítani kiadó hely legyen, az a tagállam dolga. Itt a technikai személyzet esetében lehet ez mondjuk egy főiskola, fő, főiskola adhat ki ilyen képesítést, és igazolja, hogy valaki elsajátította a szükséges tananyagot. Tehát nincsen kompetenciának az ügyben. Köszönöm. Ε, κύριε Γιάρ, μήπως... No. All right. Θα την κλείσουμε λοιπόν την υπόθεση. La petizione iscritta al punto 25, presentata anche in questo caso da Costa. A 25 ezt és Kostos Papadopoulos terjesztette elő, ő jelen nincs itt körünkben, úgyhogy a bizottságé a szó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Papadopoulos görög állampolgár nyújtotta be ezt a 0423 számon, az épületek energia hatékonyságára vonatkozóan. Ez független módon történik egy akreditált szakértői kör segítségével, amiről itt szó van, hogy ez megfelele az irányelv tízes cikkének az újonnan épített épületek esetében engedélyezni kell az energia teljesítményt. A bizottság válaszolt, mi szerint a tizedik cikk nem zárja ki, tehát ez a tizedik cikk értelmezésével kapcsolatos független szakértőket illetően, és emlékeztetném a bizottságot, hogy a bíróság 2008-ban ezt a gyakorlatot elítélte, meg kell nézni, milyen intéz, intézkedések sület, születtek a, az irányelv átültetésére vonatkozóan. Ezt kell megvizsgálni, mielőtt megnézzük, hogy a görög jogszabály megfelele az épületek energia hatékonyságával kapcsolatos irányelvnek. Számos találkozóra került sor ebben az évben a görög hatóságokkal, és a görög hatóságok notifikálták, a, értesítették a bizottságot, hogy ez év őszében kerül sor az irányelv átültetésére, és így biztosítható ennek a betartása ez év októberétől. Tehát a bizottság most kell, hogy eldöntse, hogy miután elemzi azt, hogy ez mennyire felel meg, ez a megvalósítás az irányelv szellemének. Az egyik jogszabály, amelyet Görögország a nyáron elfogadott, ez egy elnöki rendelet, augusztus 5-én született, és ez egy új hatóságot hoz létre, amely az energia auditok minőségét ellenőrzi. És azt nézi, hogy a szakértők véleménye megfelelő minőségű-e a szakértők munkája. Tehát az utolsó jogszabályt éppen csak az elmúlt hónapban kaptuk meg, amelynek a konformitását vizsgálni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy a görög jogszabályok megfelelő rendszert biztosítanak arra, hogy a szakértők valóban függetlenek, és így úgy tűnik, hogy a görög jogszabályok megfelelnek a tizedik cikknek, de a bizottság aláhúzza, amikor ezt a véleményét megfogalmazza a bizottságnak. Köszönöm. Még azt is elmondanám, hogy kaptunk egy jelentést, illetve ezzel kapcsolatban a görög Környezetvédelmi Minisztériumtól is kaptunk egy értesítést, hogy van egy rendelet, márciusban született, 2010-ben, valamint augusztus 5-én, de görögül mondom inkább, mert így nem tudom. Tehát egy megfelelő hatóságot kell létrehozni, amely biztosítja, hogy az energia auditok megfelelőek. Fontos, hogy a polgárok tudják, hogy van ilyen hatóság, hogy vannak ilyen vizsgálatok. És az is fontos, hogy a szükséges információk rendelkezésre álljanak. Azt hiszem, hogy ezt a petíciót lezárhatjuk, ugyanis úgy tűnik, hogy Görögország nem sérti a közösségi jogot ebben a kérdésben. A levél tegnap érkezett, még nem került lefordításra, úgyhogy ahogy hallottuk, ebben bíznunk kell, amit most hallottunk összefoglalásképpen. Azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót, ha nincs kifogás. Akkor ezt lezárjuk, és jöjjön az utolsó, a 26-os, amelyet ma vizsgálunk, amelyet egy bolgár állampolgár Krum, Krumov nyújtott be, nincs jelen jelenleg. A bizottság nevében azonban kérem, hogy a képviselő mondja el, amit el kíván mondani. Ez a petíció mm, álliberalizációval és jogi szolgáltatásokkal foglalkozik. Szerződés szegési eljárás folyik a jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban, és itt van egy indoklás is, 2009. novemberében született ez, és a bolgár jogszabályt vizsgáljuk, ugye a szabad mozgást illetően az ügyvédekre vonatkozóan, és ez sok esetben érinti az ügyvédek szabad letelepedésére vonatkozó irányelvet, illetve sérti azt, az ügyvédi szolgáltatás nyújtás szabadságát nem megfelelő a rendelkezés, ugyanis a többi uniós országból érkező ügyvéd nem gyakorolhatja szabadon a szakmáját a szerződés 49. cikkének megfelelően, és az unióban letelepedett ügyvédek Bulgáriában nem nyithatnak irodát, és nem is alkalmazhatják az ügyvéd megjelölést. Elküzdtük ezt Bulgáriának, Bulgáriában módosították az ide vonatkozó jogszabályt, módosították június 30-án 2010-ben. A bolgár parlament ezt megtette most, és még kapcsolatot tartunk a hatóságokkal, hogy felülvizsgáljuk a módosítást, gondoskodandó arról, hogy a szerződés szegési eljárást be lehessen fejezni. Köszönöm szépen! Köszönöm. Hozzászólás? Nincs. Azt hiszem, hogy Tehát a bizottság képviselője válaszolt, köszönjük a választ, hagyjuk nyitva a petíciót, lehet, hogy a kiegészítő választ még írásban is megkapjuk majd a bizottságtól, és akkor pontosan tudjuk, hogy hogyan állnak a dolgok. Köszönöm szépen! Ami a az elnökségnek van egy indítványa, hogy a 37-est és a 71-est halasszuk el, több ö, kérvény nem érkezett, akkor ezzel elfogadjuk a javaslatot, köszönjük, és ezen az ülést lezárom.